Shall we go? Thank you all. Megnyitom az ülést. Köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek az ülésre. Thank you all. Good afternoon. Please be welcome to this continuation of the ordinary. Köszöntök mindenkit. Folytatjuk az ülésünket kitartunk holnapig a legfontosabb kulcs vitával a napirenden. Ez az utolsó Libe szakbizottsági ülés a szünet előtt, és az első ülésünk a Litván Soros Elnökség jelenlétével. Őket e, nagy szeretettel üdvözöljük, nagyon örülünk annak, hogy itt köszönhetjük körünkben. Berantónis urat, Litvánia belügyminiszterét, illetve igazságügyminiszterét és Dajlas Barakauskas urat, a belügyminisztert. Üdvözlöm Önöket! Köszönöm szépen, hogy eljöttek az ülésünkre. Köszönjük, hogy bemutatják a soros elnökség prioritásait, és külön köszönetet szeretnék mondani Barakauskas úr jelenlétét, hiszen említette, hogy nehéz egészségügyi helyzetben van, illetve ki kellett lábalnia valamiből, de semmiképp nem szerette volna elszalasztani ezt a mai ülést a soros elnökség képviseletében, hogy neki külön köszönet, hogy eljött, illetve hogy bemutatja majd a belségeségügyminiszterek ülésének eredményeit. A litván soros elnökség nagyon fontos időpontban valósul meg, amikor jelentős tárgyalások zárulnak le hamarosan, remélhetőleg még a mandátum vége előtt és 2014-ben zajló választások előtt. Biztos vagyok abban, hogy az adatvédelmi csomag, az európai nyomozati parancs, az Európára vonatkozó új rendelet, mind-mind olyan témák, amelyekről a vita folyik. Az elvárások jelentősek, de az idő is mindig meghatározó, hiszen az utolsó szakaszába lépünk ennek az öt éves mandátumnak. És nagyon jól tudjuk azt, hogy amennyiben nem sikerül a feladatainkat lezárni, a litván soros elnökség alatt úgy már kevés esély lesz arra, hogy ezeket a mandátum vége előtt sikerül végleg lezárnunk. Köszönjük szépen még egyszer mindkettőjüknek, hogy eljöttek, és szoros együttműködést tervező megvalósítani a litván elnökséggel. Mind a két miniszter úrnak meg szeretném adni a szót. Azt javaslom, hogy Berantóni szúrral kezdjük, az igazságügyi miniszterrel. Jó, nem, mégsem, hanem inkább a belügyminiszter úr kezdje, Barakauszkasz úr, parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnék. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek a mai szakbizottsági ülésre, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok. Mindenkinek köszönöm a jelenlétet. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek a mai találkozón, képviselhetem a soros elnökséget. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget, hogy bemutathatom a prioritásokat, illetve a litván soros elnökség terveit, a bel- és igazságügyi területeket illetően, illetve hogy beszélhetek a legfőbb kihívásokról, amelyek előttünk állnak az elkövetkezendő hat hónapban. Mint ahogy tudják, első alkalommal tölti be Litvánia soros elnökséget 2004 óta, Litvánia csatlakozása óta. Nagy megtiszteltetés számunkra a mai alkalom, és rendkívüli lehetőség is a felelősségünk vállalására. Országunk jelentős kihívás előtt áll. Felelősségünk tudatában külön figyelmet és jelentős erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt a mai találkozót jól előkészítsük. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian jól felkészültek vagyunk arra, hogy a tanácssal együtt szoros együttműködést folytassunk az Európai Parlamenttel, és ezen belül is ezzel a szakbizottsággal, a folyamatos munka, az összes érintett fél bevonása a folyamatokba, az igazságos bíra szerepe a legfőbb elvek, amelyek mentén dolgozni szeretnénk a soros elnökség alatt. Legfőbb célunknak egy szavahihető, növekvő és nyitott Európát szeretnénk megvalósítani. A 18 hónapos trió programját folytatni szeretnénk, illetve tovább szeretnénk fáradozni, fáradozni a trió terveinek megvalósításán. A tárgyalási folyamatokban előrelépést szeretnénk elérni, és az Európai Unió kapacitását erősíteni szeretnénk, azért, hogy a jelenlegi gazdasági, kulturális és szociális kérdéseket meg tudjuk oldani. Fontosnak tartjuk a, követ, a korábban említett elvekre történő építkezést. A Lisszaboni szerződés hatályba építése után a tanács, illetve a parlament közötti szoros együttműködés még inkább fontossá vált annak érdekében, hogy az EU jogalkotási agendája jobban érvényesülhessen a igazságügy területén várjuk az együttműködést, és úgy érzem, hogy a biztonság, a polgárok jóléte egy olyan téma, amely szívügyünk, több mint 500 millió polgárról van szó, illetve az Európai Unióba látogókról. Ezen kívül az alapvető szabadságjog védelmét is fontosnak tartjuk, tartozunk a polgároknak azzal, hogy teljesítünk, illetve megvalósítjuk a célokat jelenlegi jogalkotási ciklus hamarosan a végéhez érkezik, és itt a Litván soros elnökség lesz az utolsó teljes hat hónapos soros elnökség a választások előtt. Azt gondolom, hogy a tárgyalások lezárása nagyon sok jogalkotási javaslat alapján mindannyiunk célja. A tanácsot megfelelő módon szeretnénk képviselni, illetve megoldásokat szeretnénk találni olyan kérdésekre, amelyek mindkét fél számára elfogadhatóak. Hiszek abban, hogy az Európai Parlament nyitott az aktív és konstruktív együttműködésre. Jó magam és kollégám az igazságügyi miniszter úr, nem csak azért jöttünk ide, hogy a prioritásainkról beszámoljunk, hanem azért is, hogy önöket is meghallgassuk. Nagyon fontos, hogy a folyamat elejétől fogva megértsük egymást, illetve, hogy egy tényleges partnerséget megfelelően megalapozzunk az intézmények között. Hangsúlyozni szeretném továbbá azt, hogy a parlament az egyik kulcsfontosságú intézmény. És a Libe szakbizottság szintén nagyon fontos feladatokat látnak el. Szeretnék a továbbiakban beszélni a belügyi kérdéseket, illetően a prioritásokról, illetve a horizontális kérdéseket óhajtok még felvázolni. Hiszen ez a belügyi igazságügy területét tekintve meghatározó téma. Az új több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalások meghatározóak, nagyon fontos pénzügyi támogatás folytonosságát biztosítani azon eszközök esetében, amelyek az Európai Unió politikai céljait eh, rögzítik a bel- igazságügy területén. Nagyon fontos, hogy az összes pénzügyi rendeletet illetően az év végéig legkésőbb sikerüljön megállapodni. Ami engem illet, megígérhetem önöknek azt, hogy jelentős erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy önökkel együtt a még nyitott kérdésekre megoldást találjunk. hiszen nagyon fontos, hogy az új pénzügyi van, az igazságügyi és belügyi területek megfelelő finanszírozást kapjanak. A stokholmi program nélkülözhetetlen átívelő keretet biztosít a szabadság, biztonság és igazságos, igazságosság térségében, és ez az Európai Unió egyik legfőbb célja. Ennek a programnak a további megvalósítása, illetve a napirend kulcsfontosságú céljai maradnak az Európai Tanács számára, a belső igazságügy területén a mi soros elnökségünk alatt is. Nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy 2014 az utolsó év a Stockholmi program esetében. Ez nem csak hogy arra készít bennünket, hogy a megfelelő megvalósítás idében lezáruljon, hanem fontos elgondolkoznunk az Európai Unió politikái tekintetében különböző eszközök alkalmazásáról. Az Európai Tanács végkövetkeztetései alapján politikai vitát szeretnénk futatni, folytatni az EU politikáinak továbbvitelét illetően az említett területeken, és értékelni szeretnénk az eddigi eredményeket, illetve stratégiai eredményorientált megközelítést szeretnénk továbbra is alkalmazni. Ez az informális miniszteri tanácsülésén is szerepel, amelyre július 18-19-én kerül majd sor Vilniusban. Remélem, hogy önökkel ott szintén lesz alkalmam újból találkozni, elnök úr. Ön megígérte azt, hogy ellátogat hozzánk Vilniuszba, és reméljük, hogy eleget is tud majd tenni ennek a látogatásnak. A belügyi területeken az elnökség különös figyelmet szeretne szállni a külsőhatárok védelmére, az illegális bevándorlás elleni küzdelemre, a rendészeti eh, bűnöldözési együttműködése, illetve a szervezett eh, bűnözés és korrupció elleni küzdelemre. A következőkben szeretnék a kezdeményezésekről részletesebben szólni ezeken a területeken, illetve a tervekre és a céljainkról. Az egyik legfőbb prioritása a litván elnökségnek az Európai Unió külső határainak hatékony menedzsmentje kezelése, illetve védelme. ez pedig jelentős mértékben hozzájárulhat a nyitottabb hozzáálláshoz is. Nem csak a Schengeni térséghez, tehát az országok érdekeit szeretnénk képviselni, hanem a külső határok védelme azon országok számára is meghatározó, akik nem alkalmaznak már belső határokon történő ellenőrzést. A szervezetbűnözési elleni küzdelemnek, a terrorizmus elleni küzdelemnek, az égásbevándorlás elleni küzdelemnek jelentős formája a határellenőrzés, és érinti az Európai Unió általános biztonsági helyzetét is. Nagyon sok időt szeretnénk szánni a Smart Borders jogalkotási csomagnak. A tagországok első elképzelése, illetve tanács elképzelései azt mutatták, hogy ami az egyensúlyt, illetve a költségek, illetve hatékonyság között itt még jelentős aggályok vannak, különösen ami a bejegyzett utasprogramokat illeti. Hát a tárgyalások nem lesznek könnyűek ezen a területen. Intenzív munkaprogramot kell, hogy megvalósítsunk a Smart Borders csomag kapcsán, annak érdekében, hogy a lehető legjobb előrelépést sikerüljön megvalósítani. További napi rendi pont rendelet tervezet, amely a külső tengeri határok ellenőrzésére vonatkozik, illetve az itt történő együttműködése, amelyet az Európai Ügynökség koordinál a külső határok esetében. Teljes mértékben tisztában vagyunk ennek a jogalkotásnak a fontosságáról, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a bíróság ítéletét minél hamarabb megvalósítsuk. Néhány szót szeretnék szólni a Schengeni térségről. Hálámat szeretném kifejezni az írsoros elnökségnek, illetve mindannyiuknak, az Európai Parlamentnek a megoldások keresésében, amely a Schengeni jogalkotási csomagot illeti, remélhetőleg a befagyasztott tárgyalásokat sikerül újból megnyitni más jogalkotási javaslatok esetében is. Ami a bevándorlást illeti, fontos Európát nyitottabbá tenni, és ez összetetlen a hatékony bevándorlási politika megfelelő tervezése. Meg vagyok győződve arról, hogy a tisztességes polgárok, akik harmadik országokból érkeznek, azért, hogy nálunk tanuljanak, illetve dolgozzanak, fontos, hogy megfelelő védelmet élvezzenek, illetve hogy könnyített beutazási eljárásban részesüljenek. A munkaerőpiaci feltételeknek is meg kell felelnünk Európában, éppen ezért a legális bevándorlás területén nagyon fontos lenne előrelépni a soros elnökség alatt. Nagyon örülünk annak, hogy az ír soros elnökség tárgyalásai alatt, ami a szezonális munkásokra vonatkozó tárgyalásokat illeti, hogy ezek hamarosan le fognak zárulni. Sikerült előrelépni a vállalatokon belüli áthelyezésekre vonatkozó irányelv esetében Jakolino úr és Moráes úr a jelentéstevők, és a jelentésük megfelelő alapot biztosított a tárgyalások folytatásához. Remélhetőleg az aktív együttműködéssel ezeket a javaslatokat minél hamarabb megvalósíthatjuk. Wikström jelentéstevővel továbbra is együtt szeretnénk dolgozni, és természetesen oda fogunk figyelni az illegális bevándorlásra. Ezen a területen felhívnám a figyelmet az Európai Unió cselekvési tervére, az Európai Unió fellépése a bevándorlási hullámok kapcsán. Ami a biztonságot illeti, az Európai Unió nyitottságának növekedése szükségesé teszi az intenzíve felépéseket, és csak a biztonság garantálásával tudjuk megőrizni az Európai Unió szavahihetőségét. Éppen ezért a rendészeti bűnöldözési együttműködése vonatkozó lépések, illetve a terrorizmus és szervezet bűnözés elleni küzdelem továbbra is prioritásunk marad az elnökség alatt. Néhány szó az Európol rendeletről. Ez az egyik ezen a területen az egyik fontos kezdeményezés az Európai Jogérvényesítési és Képzési Ügynökség megalapítása. Ez a Lisszaboni szerződés egyik legfontosabb ügye elősegíti a törvények betartatását, a célzó együttműködés és együttműködést, és általánosságban a biztonságot. Tudom, hogy az Európai Parlament is nagyon komoly és felelősségteljes magatartást tanúsít ezzel szemben. És a szakértői szinten fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. A legutóbbi bel- és igazságügyi tanácsülésen Luxemburgban láttuk, hogy a tagállamok többsége ellenzi a CEPOL és az Európol összeolvasztását szeretném biztosítani önöket abban, hogy az elnökségünk elő, előre fog lépni, ugyanis a tanácssal szakértői és ha szükséges politikai szinten is egyeztetni fogunk. Sok tagállam számára fontos az EU utas regiszter, ezek bilaterális megállapodás alapján működnek Ausztráliával, az Egyesült Államokkal és Kanadával. Véleményem szerint alapvető fontosságú, hogy belső jogalkotást hozzunk létre. A LIBE bizottsággal fogunk konzultálni az érzékeny kérdésekben, és én személyesen megkérem az elnök urat, hogy segítsen bennünket ebben a munkában. Biztos vagyok abban, hogy kölcsönös, konstruktív munkával a személyes adatok maximális biztonságát garantálni tudjuk majd. A terrorizmus is az egyik legsürgetőbb és veszélyesebb fenyegetés az Európai Unió állampolgáraival szemben. Ezért elnökségünk szeretné felhívni a figyelmet a terrorizmus ellenes harc fontosságára, és a megelőzés fontosságára, a radikalizáció, terrorista cselekmények és ezek finanszírozása megelőzésére. Számos újdonság is felmerült a kiberbiztonsággal kapcsolatban, ezt most mindet nem fogom részletezni, annyit mondanék el, hogy ez egy nagyon bonyolult és folyamatosan változó és növekvő kihívás. Aktívak kívánunk lenni ezen a területen is. Az a belés igazságügyi miniszterek ülésén már ö, és más fórumokon is beszéltünk erről a kérdésről. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kiberbiztonság globális jellegű kihívás. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy nem csak belső megoldást találjunk, hanem nemzetközi együttműködés terén is az Európai Unió stratégiai partnereivel. Mi a helyzet a külügyjel? Az Európai Unió külpolitikájában szeretnénk erősíteni az együttműködést ágazati szinten, harmadik országokkal, és szeretnénk folytatni a politikai párbeszédet fő stratégiai partnereinkkel. Azt tervezzük, hogy megtartjuk a hagyományos bel- és igazságügyi üléseket az Egyesült Államokkal és Nyugat-Balkán országokkal. Szeretnénk megerősíteni az együttműködést ezen a területen, a keleti partnerség országaival is. Szeretnénk kiterjeszteni azt a területet, illetve a, a belső biztonság kérdését az Európai Unió hatáin kívülre is a kölcsönös bizalom alapján. Szeretnénk megszervezni az első EU keleti partnerség csúcsot, és szeretnénk megvitatni a közelebbi együttműködés kérdését a belés területén. Tisztelt képviselő, hölgyek, urak, köszönöm szépen a figyelmüket. Szerettem volna a lehető legtöbb részletre kitérni, hogy ne kelljen annyi kérdést feltenni, most pedig szeretném átadni a szót kollégámnak, Litvánia igazságügyi miniszterének, Józes Bernatonisnek, aki az igazságügyi kérdésekről fogja tájékoztatni önöket. Természetesen ö, nagy öröm lesz számunkra, hogy Vilniusban ö, jövő héten képviselhetjük a Libe Bizottságot, illetve képviselhetem a Libe Bizottságot, és most ö, szórnak úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak, hölgyém és uraim! Ha csatlakozzam kollégámhoz, Baraka Oszkász belügyminiszter úrhoz, eh, abban, hogy eh, én is szoros együttműködésre számítok. Nagyon sok feladat vár ránk a bel- és igazságügyi együttműködés területén, és kíváncsian várom az önök véleményét a terveinkkel kapcsolatban, mivel kevés az idő nagyon oda kell figyelnünk a megfelelő együttműködésre, és szeretném megköszönni a parlamentnek az elnökségi feladatokra való felkészülésünk segítségét, különösen Agelád úr segítségét. Továbbra is arra számítunk, hogy baráti és szoros együttműködést tudunk folytatni. Célunk a hihető, hiteles, növekvő és nyitott Európa. Ami az igazságügy területét illeti, főleg arra fogunk összpontosítani, hogy a munka a munkahelyeket növeljük, a gazdasági növekedést elősegítsük, hogy visszaállítsuk a hitelességet, és az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozást csatlakozó országok számát növeljük, illetve az adatvédelem is fontos kérdés. Vilniusban december közepén lehetőségünk lesz összegezni, hogy mit értünk el az EU állampolgárok jogaival kapcsolatban. Szem előtt tartva a növekvő európai célját, jogalkotási intézkedésekre fog sor kerülni az igazságügy területén, amelyek a növekedést elősegíthetik. Ami az adatvédelmi csomagot illeti, ez egy nagyon összetett kezdeményezés, és meg kell találni az egyensúlyt az egyéni adatok, személyes adatok védelme és a globalizáció által támaszott kihívásoknak való megfelelés között. Az adatvédelem reformja az igazságügy területén az egyik prioritása a litván elnökségnek. mind a rendelet, mind pedig az irányelv egy csomagot képez. Az elnökség szeretne jelentősen előre haladni a rendelet kérdésében, és igyekszünk a tanácson belül megállapodásra jutni bizonyos kérdésekben. Folytatjuk a munkát az irányelvel kapcsolatban is. Hadd jegyezzem meg, hogy mivel az adatvédelmi kérdések rendkívül bonyolultak, hosszú távú hatásokkal járnak, és különböző más területekre is van befolyásuk, nagyon óvatosan kell eljárnunk a javaslatok vizsgálatakor. Úgy véljük, hogy a, nem szabad kockáztatni a minőséget a gyorsaság kedvéért. Az elnökség tudatában van annak, hogy a határidő nagyon ambiciózis az adatvédelmi csomag tekintetében, és szeretném megnyugtatni önöket, hogy Reszenjük a megfelelő időt és munkát, készen állunk a párbeszédre Albrecht és Trucesz úrral, akik az előadói ennek a csomagnak. Ami büntetőjogi védelmét illeti az EU pénzügyi érdekeinek, hamarosan további jogalkotásra számíthatunk. Ezzel kapcsolatban az Európa Unió pénzügyi érdekeit kívánjuk védeni a csalással szemben. Nagyon fontos biztosítani az Európai Unió költségvetésének védelmét büntetőjog révén is. Tudják, hogy a tanács egy általános megközelítésben állapodott meg az irányelvvel kapcsolatban, és a kompromisszum szellemében fogalmazták meg a tagállamok is a fenntartásaikat. Itt a csalás definíciójáról van szó, az elévülésről, és még néhány részletről. Ezzel és egyéb fontos kérdésekkel kapcsolatban az elnökség kész a tárgyalásokra az Európai Parlamenttel, hogy megindíthassuk a szokásos jogalkotási eljárást. Kíváncsian várjuk az érintett bizottságok jövőbeli jelentését, hogy már most elkezdhessük a munkát a konszenzus kialakításán, és Agelár úrral is fel fogjuk venni a kapcsolatot a formális kapcsolat érdekében. Az <clears throat> Európai Főügyészi Hivatal létrehozás érdekében együttműködünk a bizottsággal, annak javaslata alapján már egy évtizede létezik ez a törekvés. Nyitottak vagyunk a tárgyalásra e tekintetben. Ez is bonyolult téma lesz, és nagy figyelmet és időt igényel mind a tagállamok, mint pedig az önök intézményei részéről. Az Európai Ügyészségi Hivatal mellett az Eurojust reformja is terítékre fog kerülni. Párhuzamos megbeszélések folynak a tanácsban ez ügyben, az első decemberben kezdődött. Az Euro és mágy, más pénz védelme a hamisítás ellen az erről szóló irányelv is szóba jön. Az elnökség ezt az irányelvet is prioritásként fogja kezelni. Nagyon fontos, ugyanis ez biztosít, hogy az euró stabilitásának védelme érdekében, és itt más valuták hamisítás elleni védelméről is szó van. Az elnökség konstruktív és hasznos vitára számít, és szeretne majd egy általános megközelítésben megállapodni. Örömmel várjuk a szoros együttműködést McIntyre előadó úrral e tekintetben. Az elnökség a bűncselekmény által szerzett vagyon elkobzásáról szóló aktusban is szeretne előrelépni. Egy ilyen, ezen a területen minimális szabályok elfogadása az EU területén, tehát az így elkobzott javak elkobzása, illetve befagyasztása tekintetében hozzájárul a bűnözés elleni harchoz. Intenzív tárgyalásokat fogunk folytatni az Európai Parlamenttel és Makové úrral, a téma előadójával. Ráló, reméljük, hogy sikerül majd konszenzusra jutni az irányelv szövegével kapcsolatban, és ez mindenféle részére teljesen elfogadható lesz. Nagy örömmel állapítjuk meg, hogy az Európai Elnökség az Európai Nyomozati Parancsban jelentősen előre tudott lépni. Három éve folyik ez a munka. A Stockholm program ö, keretében szeretnénk egy általános rendszert kialakítani a bizonyítékgyűjtés érdekében. Az Európai Nyomozati Parancs is egy gyakorlati eszköze lesz ennek, és segíti az előlépést a rendőri együttműködésben. Mele úrral fogunk együttműködni ezen a téren, biztos vagyok benne, illetve remélem, hogy mind a két fél számára elfogadható megállapodásra fogunk jutni. A jelenlegi kihívások ellenére az Európa ellenére Európának nyitottnak kell maradnia. Szeretnénk ezért a horizontális prioritásokat is megerősíteni, és a keleti partnerség országaival együttműködni az igazságügyi kérdésekben. Elnökségünknek már az első naptól fogva olyan kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyek nem részei az elnökségi programnak, de nagyon sürgető problémák. Ilyen például az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatala által folytatott titkos adatgyűjtés, amely nagyon bonyolult és súlyos kérdéseket vett fel az állampolgárok adatainak biztonságával kapcsolatban. Tegnap Washingtonban egy ülésre került sor, a, és a Koreper holnap is egy ülést fog tartani ebben a fontos kérdésben. Tisztelt képviselőhölgyek és urak, a litván elnökségnek ezek a fő céljai a bel- és igazságügy területén, amelyeket szerettem volna önöknek ma bemutatni, mivel a parlamenti ciklus végéhez közeledik mindannyiunk közös érteke, hogy a tárgyalásokat sikerrel fejezhessük be a legfontosabb jogalkotási ügyekben. Hadd ismételjem meg, hogy Készen állunk arra, hogy a konstruktív együttműködés szellemében kívánunk dolgozni. Reméljük, hogy együttműködésünk hozzájárul az elnökség céljának eléréséhez. Végül hadd jegyezzem meg, hogy a szakbizottság tagjait örömmel várjuk Vilniusban jövő héten az informális belégségösségügyi megbeszélésen. Remélem, hogy mindez hozzá fog járulni az ökönömentes együttműködéshez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és természetesen örömmel válaszolom meg a kérdéseiket a munkaprogrammal kapcsolatban. Köszönöm mindkét miniszternek a bevezetőjét, és biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Parlament azon lehetősége, hogy ebben a ciklusban még jelentős változásokat érjen el, az önök kezében is nyugszik, jelesül, hogy milyen kezdeményezéseket juttatnak el hozzám. Kérem, vegyék figyelembe, hogy ennek a közös elővitának 1 óra 15 perc a előre irányzott ideje, és az olasz miniszterasszony a következő felszólaló. Persze, várathatjuk a miniszterasszonyt kinn a folyosón, de azért mégiscsak kérem, hogy pontosan és viszonylag röviden szólaljanak fel. Viszonylag rövide a felszólalók listája, két-három-négy percet adok mindenkinek. Kérem, vegyék ezt figyelembe. Matyő asszony, a néppárt koordinátora. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni a litván minisztereket, rövid leszek. Nagyon örülünk annak, hogy itt fogadhattuk önöket a szakbizottságban. Mint ahogy az elnök elmondta, önök egy olyan pillanatban veszik át a soros elnökséget, amely mandátum alatt is kulcsfontosságúnak tűnik, hiszen nagyon-nagyon fontos anyagokkal van dolgunk a jövő évig, minden esetben le kell zárni ezeket a dossziékat, és az anyagok nagy része nagyon fontos a számunkra. Ezek közül néhányat már sikerült lezárni, a Schengeni térséggel kapcsolatos anyagot, nagyon nagyon annak a, azért a munkáért, amit itt végeztünk, egy jobb kormányzás érdekében, ezért, hogy nagyobb legyen a biztonság a polgárok számára, illetve, hogy a személyek szabad mozgása megmaradhasson nagyon elégedettek vagyunk az a megállapodással, ami megszületett. Ön beszélt a bevándorlásról, a gazdasági célú bevándorlásról, a jelentésre, amelyel dolgoztunk ebben a témában. Remélhetőleg a litván elnökség alatt sikerül ezt lezárnunk a hatékony bevándorlás érdekében, amelyet eh, egyeztetnek az érintett felek azért, hogy a tanulás dolg, munka céljából érkezők számára megkönnyítsük ezt a folyamatot. de nagyon fontos, hogy ezeket a témákat a mandátumunk utolsó szakaszában sikeresen le tudjuk zárni. Ön említette a szapolt az Európolt, ma délelőtt hallottuk a jelentés bemutatását, az Európolt témájával foglalkozó jelentést nagy részünk ellenzi a SZEPOL és az europol összeolvasztását, nem látunk hozzáadott értéket ebben az összeolvasztásban egyrészt, másrészt pedig szeretnénk, hogyha a rendőrségi képzés folyamatos maradhatna Európában. A tagországok egy része azt szeretné, hogyha a rendőrség rendőrsége továbbra is, ez a kis ügynökség a SZEPOL képezhetné, és ezzel témával kapcsolatban vitát folytattunk ma délelőtt Vannak olyan anyagok, amelyek nagyon fontosak a számunkra, mint említettem, például az adatvédelem, az adatvédelemre vonatkozó irányelv, illetve rendelet, az Európollal kapcsolatos adat, illetve a PNR adatokkal kapcsolatos anyag. Eltökéltek vagyunk a néppárt nevében is, ami pedig a bűncselekményből származó vagyon elkobzását illeti szintén nagyon fontos téma számunkra. és önök még olyan anyagokat is megemlítettek, amelyek érintenek bennünket, például a fiatalok körében a, a radikalizáció elterjedése. Reméljük, hogy a bizottság is eljutatja majd a kommunikét a romák integrációjáról. Ez egy olyan téma a romák integrációja, amely szintén fontos téma a számunkra, különös figyelemmel kezeljük ezt a témát, járók a kolléganő a téma felelőse, és szeretnénk, hogyha önök is odafigyelnének arra, hogy ez a téma jobban kiforrottá válhasson. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm, Boszkurt asszony, parancsoljon már, ha kéri a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, két kérdésem van. Az egyik a csalás, a pénzügyi csalás kérdésem azt mondta, hogy ennek kapcsán több fontos irányelv tervezete tárgyal majd a tanács, de a piaci visszaéléssel való ö, ról szóló rendelettervezetet nem említették, pedig úgy tudom, hogy az elnökség befejezte ennek a munkáját. Márpedig, hogyha meg akarjuk a pénzügyi piacok bizalmát megerősíteni, meg, meg akarjuk erősíteni, akkor ezt a jogszabályt el kell fogadnunk, hiszen itt egy prioritásról van szó. Hányadan állunk a trialógussal, a háromoldalú tárgyalásokkal a parlament? Körből kialakította az álláspontját e jogszabálycsomag kapcsán, és kérdezem, hogy a litván elnökség mit tervez tenni ezzel a rendelettel, illetve hogy a soros elnökség végére leszeretnék zárni ezen rendelet tervezett vitáját. Másik kérdésem a horizontális antidiszkriminációs irányelvre vonatkozik. Van -e ezzel kapcsolatosan bármilyen tervük? Öt éve az asztalon, vagy mondjam inkább a fiókban van, már pedig az emberi, eh, az európai állampolgárok 500 millió állampolgár számára ez nagyon fontos volna. Köszönöm szépen, Weber asszony! Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm a minisztereknek, hogy bemutatták a prioritásaikat. Ez egy nagyon becsvágyó program, amelyet bemutattak nekünk. Sok sikert kívánok hozzá, és hogyha elérik a céljaikat, akkor ez az Európai Unió mind az 500 millió állampolgárának hasznára fog válni. Néhány nagyon pontosan körülhatárolt kérdésem van a két miniszterhez, mi több lehet, hogy mindkettejükhöz intézem a kérdéseket. Nagyon nagyra értékelem, hogy azt mondták, hogy az adatvédelmet csomagként tekintik. Mi magunk is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az irányelvet a rendelettel egy időben vitathassuk meg, Kíváncsi volnék kollégámhoz hasonlóan, hogy mi történt az antidiszkriminációs jogszabályjal, hiszen az anti, a diszkrimináció elleni harc nagy prioritás az európai szintéren, ezért kérem, hogy kommentálják azt a jogszabálytervezetet, amelyet homofóbnak neveztek Litvániában, mármint a külső megfigyelők, illetve számoljanak be a meleg büszkeség napi a felvonulás kapcsáni eseményekről. Ami pedig amerikai partnereinkkel való kapcsolatot illeti, nem csak a prizmáról, a prizm megfigyelő rendszerről van itt szó, hanem arról is, hogy a tagállami kormányokat milyen felelősség terheli ebben az NSA botrányban. és azon gondolkozom csak, hogy vajon a felállítandó munkacsoportban az Európai Parlament képviselői helyet kapnak-e. Azután Barakovszkasz minisztert kérdezem még. El kell, hogy ismerjem, hogy az EU-PNR a mi frakciónk számára nem egy prioritás és mindig azt mondtuk, hogy előbb az adatvédelmi irányelvet szeretnénk eh, elfogadva látni, mielőtt az EU-PNR-t elfogadjuk. De különösen érdekel az Oroszország irányába való PNR adatcsere. Igyekeztünk a bizottságtól információkat kapni erről, és ez idáig ez meglehetősen nehéz volt, hogy nem mondjam lehetetlen volt. Hát arra vagyok kíváncsi, hogy az elnökség hogyan öm, tervezi az Oroszország által elrendelt PNR ügyének kezelését. Aztán Románia és Bulgária Schengeni térségbe való belépéséről is van egy kérdésem. Azt tudjuk, hogy a technikai feltételek teljesültek, teljesítette ezt a két ország, Kérdezem tehát, hogy van-e a litvány elnökségnek valamilyen ö, stratégiai arra, hogy a késlekedő tagállamokat is ösztökélje. Flótra Bonjour. Köszönöm szépen. Köszönöm a miniszter uraknak, köszönöm, hogy eljöttek. Úgy látom, hogy szívesen jöttek ide, mi is nagyon örülünk az itt létüknek. Az együttműködés valóban kiinduló pontja egy olyan munka eredménynek, amely az állampolgárok érdekét szolgálja. Az Egyesült Államokkal is ugye napirándán van a terrorizmus elleni harc, és most, hogyha ö, ö, ö, az eseményeknek köszönhetően nehezebb egy emberi jogi aktivistával átlépni a határokat egy repülővel, mint egy illegális adod, adatgyűjtővel. De önök az egyik ritka EU tagállamok közé tartoznak, amelyek nagyon komolyan vették a CIA tevékenységét, hiszen vizsgálattal fenyegették meg őket. Múlt szeptemberben az Európai Parlament nagy többséggel szavazott erről, nevezetesen, hogy a tagállamok vegyenek részt. A CIA... Kérdezem az miniszter urat, hogy figyele rám. Itt vagyok, miniszter úr. Jó napot, üdvözlöm. Tehát akkor megismétlem. Nem, nem ismétlem meg, mert elég sok mindent elmondtam. Tehát a bizottság és a parlament több kezdeményezést megfogalmazott, és melyiket szeretné elfogadni, mivel tavaly szeptemberben elég nagy többséggel döntött a parlament, tehát segíti ki a tagállamokat. Önök mindig is nyitottnak mutatták magukat a vizsgálat újra megnyitásának, de végül is nem került sor az eltűnések és a kínzások vizsgálatára. Eljutottam az ügyésznek és a hatóságoknak az anyagot, de a nagy országok úgy tűnik, hogy nem sikerült visszaállítani az alapvető emberi jogokat és a jogállamiságot. Másik kérdésem, milyen kezdeményezést szeretnék tenni, hogy válaszoljanak négy ország kezdeményezésére egy unión belüli ügyben, itt egy monitoring, alapvető emberi jogok kérdéskörében monitoring tevékenységről van szó. A bizottság bejelentette, hogy lesz egy közlemény, és foglalkozik ezzel az ügy ősztől, és arról van szó, hogy egy megfigyelési mechanizmust vezessünk be az tagállamok tekintetében. Most kérdezem, hogy ki válaszol, az európai PNR, akiről akit te megemlítettek. Köszönöm, elnök úr. Elnézést. Van egy más ügy, szintén egy nagyon érdekes ügyben a kísérő nélkül gyermekek jogairól lesz szó, ezért majd távoznom kell, de nagyon melegen üdvözlöm az elnökséget, és üdvözlöm a célokat is, amelyekről hallottunk, és amelyeket szintén üdvözlök. Ami az EU nagyon szinte fontosabb most, mint valaha, és Weber asszonyhoz csatlakoznék, hogy a, az EU-orosz kapcsolatot is érinti a PNR kérdés, és ne, nem szeretnénk, hogy a túl sok bilaterális megalapodásra kerülne sor megfelelő ellenőrzés nélkül, inkább egy magas színvonalú PNR megállapodásra lenne szükség az EU-n belül ezt nagyon fontosnak tartom, és hálás vagyok ezért a célért. Nagyon rövidre fogva, azt hiszem, hogy a kiberbiztonság, amelyet szintén egy elnökségi prioritásként említett, túl sok politikus, túl sok elnökség támogatta ezt már szavakban, de vagy semmit nem csináltak, vagy nem volt hatékony szó szerint több milliárd euró kerül bűnözőkhöz kiberbűnözés révén. Egyszerűen nem tudunk lépést tartani. A 21. században a kiberbűnözés rendkívül fontos prioritás, és biztosítom az elnökséget, hogy a mi csoportunk nagyon támogatni fogja az elnökséget ebben, hogyha valóban prioritásuk. Most a többi képviselő kérdése, jó javaslom két percben kapjanak meg. Kracabilt asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm az első balti elnökséget, üdvözlöm a litván minisztereket. Támogatom azt a programot, melyet bemutattak. Egyetértek a prioritásokkal. Úgy hiszem, hogy az idő nagyon fontos szerepet fog játszani. Kérem, segítsenek fontos jogszabálytervezetek előrevitelében, mint például a <clears throat> diákok és a kutatók kérdésében, illetve a szezonális munkavállalók kérdésében. Egyszerűen meg, lendületet kell adnunk az innovációnak, és éppen ezért ide kell csalni ezeket a diákokat, illetve a munkavállalókat. Ami pedig az adatvédelmet illeti, e tekintetben, ebben a dossziében is előre szeretnék lépni, és reméljük, hogy ezt külön választják a PNR-től, vagy a PNR-t külön választják az adatvédelemtől. Ezen felül a gyermekek védelme az interneten is nagyon fontos. És remélem, hogy a tisztelt ház egy szép napon megérti, hogy a maximális adatvédelem, e, illetve a hírszerzési érdekek e, bizony nem mindig egyenlíthetőek ki, és e, bizony meg kell akadályozni, hogy a Prism, a Prisma, az NSA információs szerző szoftvere ellehetetlenítse az európai adatvédelmet. Ugyanakkor a letartóztatási jelzőrendszer eh, is nagyon fontos, és remélem, hogy ebben is előrelépést érnek el. Köszönöm szépen, sok kérdésem van még, de ezek voltak a legfontosabbak. Enszú képviselő, tessék! Köszönöm szépen! Eh, elnök úr, üdvözlöm a két minisztert a Lébe szakbizottságban és sok sikert kívánok nekik az elkövetkező hat hónapra. Mint hogy társjelentéstevője vagyok a Smart Border csomagnak, illetve egy másik jogszabálytervezetnek pedig árnyékjelentéstőjébője vagyok. Kérdésem a következő. A többéves pénzügyi tervben egy milliárd euróban határozták meg a Smart Border, az intelligens határok program finanszírozását. Egész pontosan 1,1 milliárd euróban. emiatt esetleg késedelmet szenved az intelligens határok projektje? Esetleg fel is mondják ezt a projektet? Ez a csomag. Ezt a csomagot egyes frakciók az Európai Parlamenten belül nem támogatják költségek és a programban rejlő előnyök arányossága nem teljesen világos. Tehát nem világos, hogy mennyire hasznos ez. Erre hivatkoznak ezek a frakciók. Renáta Weber kollégám felvetette kérdést, melyet én is felvetek, Románia és bulgári és engedélytérségbe való belépése. Talán a két állam a legjobban felkészült technikai szempontból és az összes többi elnökség 2011 óta ezt a kérdést prioritásként kezelte. Márpedig, hogyha önöknek a napi rendjén sem szerepel, akkor lehet, hogy ez most éppen a román és bulgária hasznára válik. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr, bár nem ennek a szakbizottságnak vagyok tagja, mégis üdvözölni szeretném a minisztereket. Köszönöm a bemutatót, a prioritások bemutatását. A kollégák egy sor fontos kérdést vetettek fel, és ez azt mutatja, hogy az Európai Parlamentben foglalkoztat bennünket ez a kérdés. Az egyik kérdést, amelyet fel akartam vetni, az az Európol és a CEPOL össze szervezése, egységesítésem. Szeretném kérni, hogy a soros elnökség képviselője szóljon még ugyanakkor a ciberbiztonságról, a terrorizmus elleni munkáról, az állampolgárok biztonságáról, Persze szeretnénk az állampolgárainkat ezen érzékeny és törékeny biztonsági helyzetben támogatni és védeni. Ugyanakkor hogy látja ezeket az intézményeket? Mint hasznosak, vagy esetleg károsak? És azt hallottuk, hogy harmadik államok megtámadják az adatbázisainkat, hogy nem mondjak konkrét nevet. Akt gondolkoznak azon, hogy egy közös válaszadó rendszert adnak. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a DDoS támogatások a, a visszaélések digitális manifestációjaként értelmezhetők. Thank you, Chair. I'm reading in your Köszönöm szépen, mondja Sógor Csaba. Azt olvasom a programjukban, hogy igyekszenek megerősíteni az EU intézményekbe vetett állampolgári bizalmat. De semmi részlete nem, sem nem szerepel arról, hogy hogyan akarják ezt elérni. Másodszorban pedig azt mondják, hogy hogy a Malitis kérdésében is előrelépnek. López asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözölni szeretném önöket. Valóban, valóban először veszi át a soros elnökség stafétabotját egy balti állam. Bizony emlékszünk mi Spanyolországban arra, amikor először soros elnökök lettünk, nem könnyű ez. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk és a két miniszterhez szeretnék intézni egy kérdést. A külső határok védelmét hogyan látják? Ez az Európai Unió egyik aktuális és szorító problémája. Valamint a harmadik államokkal való együttműködés is nagyon fontos, hiszen a migrációs áramlatokat figyelembe kell venni. És a PNR adatok kezelése is egy olyan eszköz, amelynek kezeléséről megállapodtunk az USA-val. Kérdezem tehát önöket, hogy az USA-val hányadán áll a helyzet? Hiszen az USA-ban az illegális bevándorlókat úgy akarják legálisá tenni, hogy a külső határokat még jobban védik, tehát kvázi regularizálják, vagy legalizálják az immigráns, a illegális bevándorlókat, ugyanakkor még nagyobb erőfeszítéseket tesznek a határok jobb védelme érdekében. Azonban az eljárási garanciák kérdéséről nem beszélt. Hogyan látja a litván elnökség például azon segítségre szoruló személyek nek a, a jogi segítségnyújtás vagy a nép ügyvédje intézményét. Valamint hányadán állunk a az ártatlanság vélelmének jogelvével. Ez nem csak európaiakra kell, hogy vonatkozzon, hanem azokra a menedékesekre is, akik eh, bevándorló táborokban vannak nem csak az európai polgárok előjoga az ártatlanság vélelme, hanem minden ember eh, emberi jogához tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm, várjuk a miniszterek válaszát, illetve először még Batten úr, majd Bronx úr szeretne kérdést felvenni. Rövid leszek, üdvözlöm Önöket. Három kérdésem van. Litvánia mit gondol az Európol, illetve a Szepol összeolvasztásáról? Önök ezt ellenzik, vagy támogatják? Ami a Smart Borders csomagot illeti, a Smart Határok csomagot, önök mit gondolnak arról, hogy a belépés és kilépésű rendszerekhez a csomag értelmében hozzáférhet -e egy adott ügynökség? Mi a véleményük erről? Harmadik kérdésem a Schengeni térségre vonatkozik. Mit gondolnak a Schengeni terület bővítését illetően, Bulgáriára, illetve Romániára való kiterjesztését illetően, terveznek a fellépéseket, illetve hogyha Litvániának vannak aggájai a szervezett bűnözést illetően, Románia és Bulgária kapcsán, akkor a saját nemzeti vétójukat eh, be tudnák kevetni. You made your point. Thank you. Thank you. Now Mr. final turn. Köszönöm, Üdvözlöm azt, hogy a külső határok ellenőrzésének prioritást szánnak, az illegális bevándorlás elleni küzdelemnek, illetve a terrorizmus emberkereskedelem szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán. Én nem vagyok azonban olyan optimista, mint önök, nem gondolom, hogy ezt önök hát meg tudják tenni. A fő belépési területen nincsenek táborok, illetve nincsen aktív fellépés az éleges bevándorlók ellen. Frontex ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy ha valaki nem kap menedék státuszt, akkor kapnak egy papírt, amelyben az áll, hogy távozniuk kell. Na most ezzel eznek vagy eleget tesznek, vagy nem a munkaerőpiacok igényének a megfelelés, a megfelelés hangzott el. Nagyon sok tagországban a legtöbben munkanélküliség van. Nem gondolom, hogy az embereket úgy kéne kezelnünk, mint hogyha ők pusztán tárgyak volnának, akiket piacon lehet csak értékesíteni. Tehát ha ez így marad, akkor nagyon nagy az egybecsengés az ember kereskedelemmel. Köszönöm, Bronsz úr, nagyon sok kérdés és felvetést hangzott el. Az első balti elnökséget éljük meg, nagyok az elvárások, nyilván részletesen nem tudnak kitérni az összes elhangzott kérdésre. Éppen ezért kérjük Önöket arra, hogy próbálják meg összegezni a válaszokat, Először az igazságügyi miniszter úr próbálja meg megválaszolni a kérdéseket, parancsoljon. Taip, labai labai labai ačiū. Aš žinot, aš esu labai laimingas, nes jūs esate. Köszönöm szépen a kérdéseket. Azok a kérdések, amelyek elhangzottak, nagyon fontosak Európa számára. Megpróbálok választ adni az összes kérdésre. Malina asszony, egyetértek minden, amit ön mondott, amit még a cepol kapcsolatban kérdeztek. Június 7-én és 8-án Luxemburgban volt egy konferencia, és a tagországok többsége nem értett egyet az esetleges egybeolvasztással. Bizonyos tagországok azt javasolták, hogy bizonyos megoldásokat kell megpróbálni megtalálni, amely függetlenséget garantálhatna mind a két intézmény számára, mégpedig úgy, hogy esetleg pusztán csak az adminisztrációt olvasztanák egyben. Március 1-én, amikor nagy Britanniával megállapodás született, Miért, hogy ezzel kapcsolatban további javaslatot kell még készíteni. Elhangzott egy javaslat, mi szerint ezt a javaslatot még át kell gondolni. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy a tanács a parlamenttel együtt fog működni, annak érdekében, mind a két intézmény zöggenőmentesen dolgozzanak, olyan módon, amely elfogadható minden intézmény számára. Renáta Weber az ALDE frakció képviseletében, én őt nagyon jól ismerem, amúgy számos jó kérdést tett fel. Ami a Schengeni térséget illeti, Bulgáriával és Romániával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen lépéseket terveznek. Románia és Bulgária csatlakozása a Schengeni térséghez. Ők már egy ideje az asztalnál ültek, úgymond. Ez bizonyos tagországok számára aggály. Ezek az országok a keleti blokk tagjai voltak. Litvánia, mint korábbi keleti blokkbeli ország, megpróbálja majd ennek a kérdésnek a megoldását lezárni. Röviden ennyit szerettem volna válaszolni. Ami a második kérdést illeti, az ALDE kérdését, illetően az orosz polgárokra tették fel a kérdést, személy adatokra, volt három további olyan kollégájuk, akik még szintén hasonló kérdéseket tettek fel. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést szintén mérlegelni kell, illetve minden szempontot mérlegelni kell. Az Európai Unió szintjén a tárgyalások, ami Oroszországot illeti, Ezeket a feltételeket nem fogják kiterjeszteni az EU-s polgárokra. Az Európai Uniónak szüksége van az PNR irányelvre, amely mindezt az EU-n belül szabályozná. Következő kérdés, egy széles körű kérdés volt, kirkoputat már nem láttam körünkben, de több tag is feltett kérdést a biztonságra vonatkozóan. Én beszélhetek a fenyegetésekről, amelyekkel az Európai Unió szemben áll. És ezeket a kérdéseket az USA-val is megvitattuk itt új keletű kérdésekről van szó. Először is, az energia, víz és gáz hálózatok elleni támadást illeti, hogyha nincsen megoldás a biztonsági kérdésekre, akkor a gazdasági és politikai tevékenységeket meg lehet állítani. Kirkop úr azt mondta, hogy mind a bizottság, bizottság, mind a Libe bizottság és a tagországok külön oda kell, hogy figyeljenek erre a kérdésre, és a döntéseknek maximális biztonságot kell garantálniuk, kiberbiztonságot is többek között. Enszis úr kérdésére válaszolok. Mi az előnye csomagnak az EU polgáraira nézve. Ez a kérdés nem csak az Európai Unió polgárainak utazására terjed ki, hanem harmadik országokból érkezőkre is vonatkozik, mindezek, akik az EU határait átlépik. Tehát a rendszer nem fog megváltozni, viszont az EU nyitottabbá és biztonságosabbá fog válni ezáltal. Ami az utasok növekvő számát illeti, az új technológiák hozzáférésével, megfelelő finanszírozást kell biztosítanunk a belső határ ellenőrzésre, illetve az infrastruktúrára. Ma még nehéz előre látni azt, hogy mennyi pénzre lesz szükségünk, hogyha a modern technológiákat nem vezetjük be. Azt gondolom, hogy ön, az ön kérdése fontos az EU egésze számára, illetve a tagországok számára. Mert az Európai Unióba érkező emberek száma minden évben növekszik, és akár 6 millió embert támogatást is várhatunk harmadik országokból, a külső határon keresztül. Ami a smart határ csomagot illeti, igen, értem, hogy ez nem egy olcsó projekt. És csak 1,1 milliárd euró terveztünk be erre a célra. Nem tudom, hogy valóban számíthatunk-e ennek a célnak az elérésére, de a teljes, minden a Schengen tagállamnak is megvan a szerepe, és hogyha mindegyik ország tulajdonképpen odafigyelne a saját dolgaira, akkor, illetve külön kellene ezeket végrehajtania, akkor sokkal magasabb lenne a költség. És még felveti a gondot a további munkaerő alkalmazása is. Most pedig átadnám a szót a kollégámnak. Csak még szeretném megismételni, hogy október 7-én és 8-án Luxemburgban minden kollégával megbeszéljük ezeket a kérdéseket, és akit érdekel, kérem, hogy mindenki jöjjön el. Köszönöm szépen Bernátonis úrnak aki az igazságügyi területet képviseli. Tudom, hogy nem egyszerű <clears throat> valóban így ö, ilyen tömören ö, válaszolni, de önt is arra kérem, hogy folytathassuk a munkát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy érdeklik, érdeklődést mutatnak a programunk iránt. Most pedig szeretnék válaszolni a kérdésekre. Weber asszony és Kratza asszony kérdéseit illetően az adatvédelmi csomaggal kapcsolatban nagyon ambiciózusak a céljaink mind a rendelettel, mind az irányelvvel kapcsolatban. Az informális miniszteri ülés napirendjén is szerepelni fog, és a miniszterek informális találkozójának napirendjén is, és decemberben látni fogjuk, hogy mennyit sikerült elérni. Ami az elkapzással, a, a bűnös, bűnös módon szerzett javak elkapzásával és visszaszerzésével kapcsolatos aktust életi ezzel is foglalkozni fogunk az elnökség alatt, illetve a diszkrimináció ellenes kérdéssel ugyanúgy, ahogy az ír elnökség is dolgozott ezen. Foglalkozni fogunk a diszkrimináció definíciójával. Ami a gay pride felvonást illeti, ezt soha nem tiltották be Litvániában a szervezők és a Vilniuszi önkormányzat között a tüntetés helyszínével kapcsolatban volt vita. Ezzel rendszeresen egyeztettem az igazságügyi miniszterrel ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És nekem az a véleményem erről, hogy az 20 évnyi függetlenség alatt Litvánia sokat fejlődött ebben a kérdésben, és az Európai Parlamentnek egyoldalú információi vannak ebben az ügyben. Kérem, jöjjenek, látogassanak el Litvániába, és nézzék meg, hogy mi a valóság a CIA jelenlétével kapcsolatban is. Beszélgettem Flotta asszonyjal, az előadóval ebben a kérdésben. Annyit tudok mondani, hogy Litvánia jelent az összes említett ország közül a legnagyobb előrelépést tudja felmutatni. Tárgyalást előkészítő nyomozásig jutottunk el, és nincs bizonyíték arra, hogy ilyen kínzásokra Litvánia területén sor került. Hogyha bizonyítékok merülnek fel, az ügyészség újra megnyitja az ügyet, Ugyanakkor nem találgatások és médiában megjelenő állítások alapján kell a következtetést levonni. Természetesen más kérdésről is beszélhetnénk, csak rövid az idő, és azt hiszem, hogy válaszoltam a legsürgetőbb kérdéseikre. A többire a válasz kiolvasható az beszámolomból, és az e- litván elnökség alatt lesz még alkalom visszatérni ezekre a kérdésekre. Látom, hogy Paszkardasz asszony a diszkrimináció ellenes irányelvvel kapcsolatban felveti a kérdést természetesen, Tud, tudok válaszolni a kérdésre, de ennyi idő alatt nem tudok válaszolni. A piaci visszaéléssel kapcsolatban kérdeztem. Készek vagyunk foglalkozni ezzel az irányelvel. Köszönöm. Ir mes esam pasirengę pradėti dėrybas dėl jos. És készek vagyunk, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Hadd ismételjem meg, Boszkurt asszony. Az elnökség nyitott a megbeszélésre ebben a témában az Európai Parlamenttel. Lesz még további lehetőség folytatni ezt a munkát és ezt a megbeszélést az első balti elnökséggel. Köszönöm szépen Berantoni igazságügyi miniszter úrnak és Barakauskas belügyminiszter úrnak a beszámolót, és várjuk az együttműködést, és reméljük, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni ebből a fél évből. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek, minden jót kívánok! No, it, it is okay. I mean, yes. this is the way it goes in the European Parliament. We always, always uh, Yes, everything is okay. The timing keeps keep putting yeah, pressure. Yeah, ratings, then you will and now dear colleagues kedves kollégák Please. Rafael, hasta la próxima. Nos veremos en Vilnius, en Vilnius, Vilnius. Bye. Bye. We'll be seeing you. Bye. Bye. Bye. <laughs> Eh? thank you all. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Kérem a figyelmüket. Figyelmet kérek. Búcsút intünk mindkét miniszter úrnak, és ismételten köszönetet mondunk, ugyanakkor felkészülünk arra, hogy folytassuk a munkát, hiszen következik a 22. napi rendi pont, nevezetesen eszmecsere Cecil Kienzse asszonynal, Olaszország integrációs miniszterével. Üdvözöljük a miniszterasszonyt! Thank you. Thank you. I'm sure we all... Biztosan mindannyian egyetértünk abban, hogy micsoda megtiszteltetés a Libe Bizottság számára Cecil Kienge asszonyt Olaszország integrációs miniszterén üdvözölhetjük. Amint az Európai Unió működéséről öm, szóló szerződés 79. cikke negyedik szakasza mondja, a parlament és a tanács ösztönzőket biztosíthat, hogy előmozdítsuk a harmadik országbeli nemzetiségűek integrációját. Ez nagyon óvatosan van megfogalmazva. És hát egy kétoldalú folyamatról van szó, többféle területet érint, munkaügyet, oktatást, egészségügyet, stb és a gazdasági válság ellenére Olaszország továbbra is olyan ország, ahol a migráció és a menedékkérés különösen nagy szerepet kap, ezért nagyon kíváncsiak vagyunk Kienge asszony beszámolójára, hogy mit tesznek Olaszországban ezen a területen, hogy néz ki a szakpolitika. Miniszter asszony, engedje meg tehát, hogy elmondjam önnek, milyen nagy öröm és megtiszteltetés és kitüntetés a számunkra, hogy itt a körünkben megjelent és meghallgathatjuk önt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kész arra, hogy ezt az eszmecserét lefolytassa velünk, ami a legutolsó ülésünk a nyári szünet előtt. Köszönöm szépen előre is a beszámolót, öné a szó. Grazie. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az elnök úrnak és a képviselőknek, hogy meghívtak ide a szakbizottság ülésére. Azon szakbizottságra, amely nagyon fontos munkát végez, és amelyet az olasz kormány is elismer. Köszönöm a parlamentnek, az Európai Parlamentnek és Schulz házelnöknek azon szolidaritási nyilatkozatokat, amelyeket ez e, engem ért támadások kapcsán adtak ki, ez egy <clears throat> olyan öm, új politikai út, amelyen járunk Olaszországba, amely mindenki számára fontos, azt hiszem. Persze az én jelölésemmel <clears throat> a miniszterelnökünk egy a politikai kultúrát is megváltoztatta, hiszen a minisztérium vezetésére egy más országban született e, személyt választott ki, Ilyen módon őt is illeti az elismerés, eh, és eh, az Európai Unió tagállamát, Olaszországot választotta hazájának. Ez én vagyok tehát. Mint tudják, nem olyan régen neveztek ki integrációs miniszternek, és eh, a mandátumom keretén belül fontos jelzést kell adni arra vonatkozólag, hogy elmélyítsük az én, a bevándorlók integrációját, hiszen a migrációt nem lehet csak rendkívüli helyzetként kezelni, hiszen a migráció egy mindennapos jelentés, jelenség, és a bevándorlók, a migránsok életének mindennapjait jelenti. A ezredfordulós kezdeményezés az ezredforduló után Európa egyre inkább befogadó térségé vált, és különböző módon érkeznek a bevándorlók. Fontos, legalábbis megítélésem szerint, hogy a transnacionális integráció koncepcióját kidolgozzuk, és megszólítsuk a származási és a kibocsátási országokat is, közösen kezeljük a migrációs áramokat, és pozitív megoldásokat találjunk a migránsok számára, és nem csak a befogadó országok számára. A migránsok sokszínű folyamatok főszereplői a gazdaságban, a kultúrában és a befogadó országok társadalmában is nagy változásokat okoznak, és hatalmas területeken találhatók. A migráció jelensége strukturális folyamata, társadalom strukturális folyamata, és a társadalom szövetét is áthagyja a kohézió és a fejlesztés éppen ezért nagyon fontos. Fontos, hogy egyensúly a, a szakmai és a munkavilágában lévő állampolgárok és a nyugdíjasok közötti egyensúly megbomlása egy, egy szükségessé is teszi a bevándorlást, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az ideológiai határokon túllépve segítsük beilleszkedni a migránsokat. Mandátumom abban is áll, hogy mindenfajta kommunikációs formával érzékenyé tegyem a lakosságot erre a kérdésre, és megakadályozzam, hogy a migrációt veszélyként, akár a közrend veszélyeként értelmezze valaki. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy megfelelő terminológiát használjunk, megfelelő nyelvezetet használjunk a migrásokról való beszéd során. Éppen ezért meg kell mutatnia mindkét fél számára fennálló előnyöket a bevándorlásban, és ezért az olasz köztársaság az új állampolgár, az új tudatos állampolgár kategóriájával dolgozik nem csak a mi gazdaságunkban, hanem a transnacionális közegben is a migránsok a saját országok motorjaiként is működhetnek. Egyre több külföldről jövő volt bevándorló, önálló vállalkozóvá válik Olaszországban, már 25%-uk vált, és ahogy a legutolsó felmérések ből kiderült, olaszországi felmérésekből kiderült, hogy egyre nagyobb részük integrálódik, és reméljük, hogy a krízis nem akadályozza meg ezt a folyamatot. Nagyon fontos tehát, hogy a befogadást is megszervezzük, és egy olyan szociális és gazdasági szövetet alakítsunk ki, amely kiterjeszti az oktatást, a lakhatási szolgálatokat és az egészségügyet az ő számukra is. Fontosak persze a befogadó központok, de itt is a személyre kell koncentrálnunk, a személyre, aki jogosítványokkal és persze kötelességekkel is rendelkezik. Integrációs miniszterként ez a célom, és éppen ebben a közegben köz, köszönöm meg a Szent Atyának, hogy Lampedusa szigeterre látogott el tegnap, és kifejezte szolidaritását a bevándorlókkal szemben, de beszélt persze a kötelezettségeikről is. A befogadás egyik fontos eleme az iskola. Az iskola az integráció fő vára, és előmozdítója, és Olaszországban különböző oktatási form programok dolgoztak ki, amelyek figyelembe veszik a különböző bevándorlási háttérre rendelkező új állampolgárok, vagy még nem állampolgárok kulturális hátterét. Ugyanakkor ezeknek az iskoláknak az interkulturalitás és az állampolgári gondolkodás iskolájével is kell válniuk, és fontos, hogy eh, az egymás megismerésének forgatóköröngjei legyenek. Fontos, hogy eh, megfelelő megtanuljanak eh, olaszul integrációjuk során a fiatalok, ez az integráció egyik előfeltétele, Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a más hátterűek nyelvét, kultúráját is megismerjék, és ezzel mindenki gazdagodjon kulturálisan. Mint integrációs miniszter nagyon fontosnak tartom azt, hogy az oktatás kérdésével központosítottan foglalkozzunk, és olyan módon tegyük ezt, hogy az iskolát egyre inkább a kohézió eszközeként kezeljük, és segítsük ezzel a kohézió folyamatát, illetve az oktatás folyamatát. Felvettem a Bell ügyminiszterrel a kapcsolatot azért, hogy a befogadási központokban is megjelenítsük ezeket a célokat, hiszen amint megérkeztek a bevándorlók, nagyon fontos, hogy rövidesen oktatási, oktatásban is részesülhessenek, illetve hát meg kell vizsgálni először azt, hogy ki alkalmas, ki jogosult a nemzetközi védelemre, és ezekben a munkacsoportokban um, részt vesznek a nemzetközi szervezetek, a helyi helyhatóságok, illetve maguknak, a bevándorlóknak a szervezetei is. Fontos a belügyminiszterrel, belügyminisztériummal és a munkaügyi minisztériummal való olyan együttműködés, amelyben olyan mechanizmusokat tudunk kialakítani, melyeknek segítségével a az érintett személyek szaktudását um, is be tudjuk csatornázni, és ugyanakkor feltérképezzük, hogy milyen speciális tudással rendelkeznek. Azt kívánom, hogy az új európai alap, mely a bevándorlási és emigrációs alap a 2014-2020-as időszakban a tagállamok számára nagyobb rugalmasságot biztosítson, és könnyebben lehívhatóvá tegye a pénzeszközeket annak érdekében, hogy javítsák a befogadás színvonalát. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az európai politikákat is szorosabbra fűzzük, és az integráció ügyét előbbre vigyük. A származási országokban való együttműködést is meg kell erősíteni, és a visszaélések elleni harcot meg kell erősíteni el. Múlt évben a 2000 9-es jogszabály érvénybe lépett, amely a sérülékeny munkavállalók védelméről szól. Ezen a úton kell tovább járnunk, és le, el kell lehetetlenítenítünk az embercsempészeket minden módon. Meg kell akadályozni ezt, hogy a kiszolgáltatott emberek sorsából valaki hasznot húzzon, közösen a származási országokkal együtt a befogadás kultúráját kell kialakítanunk, és el kell gondolkoznunk azon, hogy e, ezek a személyek Európának milyen e, szolgálatot nyújtathatnak. Ugyanakkor a rasszizmus, a xenofóbia és a diszkrimináció minden formája ellen küzdenünk kell. Olaszország e, specifikus jogszabályokat fogadott el erről a, ezen a térségen, és új jogalkotói eszközöket is megragadunk annak érdekében, hogy a fai alapú gyűlöletkeltés ellen fellépjünk, és a, a új technológiákban is meg tudjunk jelenni. Ez egy kulturális harc, egy kulturális fellépés, és ezt az ügyet is előbbre akarom vinni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a stratégia a kiterjedjen a romák, a szinték és a romák közösségére is, és az európai közösség alapján is elterjedjenek. Nagyon fontosak az azonos esélyek a bevándorlók számára, az egész szociális valóságban ugyanolyan esélyeket kell biztosítani. És a bevándorlás ugyanakkor az új állampolgáriságot is jelenti. Mit, hogyan értem ezt? Nos úgy, hogy az első naptól kezdve az állampolgárság szellemében kell tekintenünk rájuk világos állampolgári státust kell biztosítani azoknak, akik jogosultak erre, és onnantól persze a regionális és helyi politikába való részvételt is biztosítani kell számukra, azért, hogy a integráció politikájának mindennapjában részt vehessenek ezek a személyek. És így egy új állampolgársági törvény kidolgozásán is dolgozunk. Erre vonatkozólag, erre a kérdéskörre vonatkozólag már 20 jogszabálytervezetet is bejutottak. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogyha valaki Olaszországban születik és megtanulja a kultúrát, akkor mindenképpen meg kell adni neki az állampolgárságot. De másoknak is biztosítani kell azt, hogy az állampolgárságért dolgozhassanak. Az egyszerűsítés területén az állampolgársághoz való jutás folyamatát egyszerűsítettük, és egy olyan jogszabálytervezetet nyújtottam be, amely lehetővé teszi azt, hogy a rendszeres lakhelyen rendelkező szülők Olaszországban született gyermeke akadály nélkül megkaphassa az állampolgárságot. Ez az új állampolgárság az erre vonatkozó szabályt minél gyorsabban végre kell hajtani, és minél hatékonyabban kell végrehajtani, hiszen így bevonhatjuk a növekedésbe, és a társadalom szövetében fontos szerepet játszhatnak ezek az új állampolgárok. Ugyanakkor közös megközelítéssel, folyamatos párbeszéddel érhetjük el ezeket a célokat, és meg kell értetni a társadalom többségével is, hogy nem mások legfőképpen pedig nem ellenségek, éppen ezért az inkluzíva, bevonó megközelítésre van szükség. És hogy az ilyen nehéz gazdasági helyzetekben, mint a mostaniak, új növekedési lehetőséget jelentenek számunkra. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm, hogy felszólalásokban azokra a kérdésekre koncentrált, amelyek a LIBE eh, szakbizottság eh, területére tartoznak, ez a jogok a, a állampolgári jogok, a jogok kérdése. A felszólalási eh, lista viszony nem rövid, éppen ezért felvetem, hogy mielőtt bárki megragadna a szát, szót, gondolja végig, hogy hány, port, hány percig beszél, Először Mathieu asszony, öné a szó. Merci, monsieur le président, madame la ministre. Köszönöm, elnök úr, miniszterasszony. Nagyon örülünk annak, hogy fogadhatjuk itt a szakbizottságban. Köszönöm, hogy eljött, és köszönjük, hogy eleget tette meghívásunknak. Nagyon rövid leszek. Érdeklődéssel hallgattam a beszédét. Az integrációval, kommunikációval kapcsolatban a kohéziót is hallottuk, a fogadtatást, illetve a nyitottság kérdését. Amikor ön beszél, akkor nyitva tartja a karját, kinyitja a karját, és úgy éreztük, hogy nagyon sok emberi melegség áradt önből. A jogokról és a feladatokról, kötelezettségekről is hallottunk, annak érdekében, hogy a bevándorló lakosság integrációja sikeres lehessen, hiszen mindenkinek vannak felelősségei, és ön egy olyan bevándorlást szeretne megvalósítani, amely sikeres, annak érdekében, hogy elkerüljük a túlságosan jelentős bevándorló hullámokat, amelyeket ismerünk, és beszélt a bevándorlókról, a bevándorlók oktatásáról, illetve a sikeres integrációról, amelyet konkrét lévésekkel lehet megvalósítani. Ön beszélt a banki világról is, és ezek konkrét lépések. Nagyon fontos, hogy a bevándorlók úgy érezzék, hogy őket elfogadják tényleges módon, fontos, hogy dolgozzanak, és amikor ön kommunikációról beszélt, akkor említett a nyelvtudást. A Vós térségében jártam pénteken, ahol Elindítottunk különböző folyamatokat eh, a bevándorlók integráció értekében. Őket az önkormányzat fogadja, azért, hogy eh, francia állampolgárságot kaphassanak, miután bevándorlók voltak. Ez a nyelvtanuláson, nyelvtudáson keresztül eh, valósítható meg, és ez nagyon fontos nem csak számukra, hanem a helyi lakosság számára is, Azért, hogy ez a, illetve ez az integráció sikeres lehessen, és kitérek az utolsó um, részére az a beszédének, tehát nagyon fontos elkerülni az idegen gyűlöletet, rasszizmust. Miniszterasszony, azt gondolom, hogy, a, hogy nagyon sok törvényprojektet projektet valósítatunk meg, ez nem fogja megoldani a rasszizmust és a idegen gyűlöletet. Azt gondolom, hogy a jó kommunikáció, a jó integráció lehetnek a megfelelő eszközök a helyi lakosság, illetve a bevándorlók között, és ez az egyetlen megoldás, nem igazán a törvények. Nagyon sok sikert kívánok az a munkájához, köszönjük szépen még egyszer, hogy eleget tett meghívásunknak és reméljük, hogy uh, Olaszországban sok mindent meg tud majd valósítani, hiszen ezt megérdemli. Köszönöm, Bockurt asszony! Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszterasszony. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek azért, hogy egyértelműen bemutatta elképzeléseit, vannak elképzelései a jövőre nézve, és bátorsága is van ahhoz, hogy ezeket a jövőben terveket ne csak rövid távon lássa. Nagyon gyakran, amikor bevándorlásról beszélünk Európában, rövid távon gondolkodunk, és elfelejtünk a jövőről gondolkodni. Ennek vannak populista érvei is. Régóta követtem a bevándorlásról folyó vitát, de mindig az a benyomásom, hogy ez a vita újból és újból a nulláról indul. Tehát folyamatosan egy pont körül forgunk körbe. Meg szeretném kérdezni, hogy mit érthetünk az integráció sikeres lezárásán, mondjuk. Nagyon sok bevándorló, örökre bevándorló marad. Én egy bevándorló gyermeke vagyok. Hollandiában születtem, Hollandiában nőttem fel, de mindig is bevándorlóként kezelnek. Tehát mikor integrálódott az ember úgymond teljesen? Az ember más marad bevándorlóként hiszen folyamatosan küzdenie kell a diszkriminációval, és azt gondolom, hogy Európában erre sokkal jobban oda kell figyelnünk. Ön tudom, hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát. Második kérdésem. Néhány évvel ezelőtt a vita arról szólt, hogy tehetségeket akarunk Európába vonzani, a kékkártyáról is szó volt, a cirkuláris migrációról. Az utóbbi időben pedig ez benyomásom van, hogy ezektől az elgondolásoktól eltévelettünk, eltávolodtunk, és a bevándorlást inkább személyek bevándorlásaként tekintjük. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ön hogyan látja ezt a vitát Olaszországban, Jakkolino kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a miniszterasszonynak, hogy gondolkodás nélkül, késedelem nélkül elfogadta a szakbizottság meghívását. Két kérdésem van. Az első kérdésem. Az elmúlt napokban mi egy csomagot fogadtunk el, miniszterasszony, amely az európai bevándorlási rezsimet definiálja újra az Európai Parlamentben. Négy dosszié foglalkozik együtt, ezzel az egyik a Dublini rendelet átalakítását célozzam, amely a tartózkodás jogcímét definiálja, illetve az ebből eredő mindenfajta jogcímeket szabályozzam, és tisztázza, hogy milyen támogatást kell megadni. Ugyanakkor ön azt mondta, hogy az egyik fő célt kitűzése az, hogy a Dublini rendelet alkalmazását áttekintsem azért, hogy a felelősségvállalás és szolidaritás elve működjenek, hiszen eh, a migrációs áramlatból eredő terhekből eh, mindenkinek részesednie kell, akár legális, akár illegális bevándorlákról van szó. Második kérdésem, ez volt az első. Második kérdésem. Tegnap Francesco, eh, vagy első Ferenc pápa Lampedusa-ba látogatott, és Ez egy rendkívüli nap volt, hallatlan érzelmi intenzitással zajlott le, még akkor is, hogyha a migránsok lehet, hogy más vallásúak, nagy örömöt jelentett a pápa látogatása számukra. Úgy, hogy reményt is adott nekik számára. Éppen ezért kérdezem, hogy hogyan látja milyen módon lehet a bevándorlók státusát megerősíteni, hiszen mi az integráció és a befogadás kultúráját kell, hogy biztosítsuk, fel kell lépnünk mindenfajta diszkrimináció ellen, és fontos, hogy közös és minden állampolgár által osztott szabályokat fogadjunk el, amelyek biztosítják a szolidaritásunkról a déli um, területeken élő állampolgártársaink. És köszönjük szépen Romero López kollega. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretném megismételni, amit a Kolina asszony elmondott. Szeretnék köszönetet mondani az olasz kormánynak hogy gondolkodik a Dublini rendelet továbbfejlesztésén. Egy kicsit késő, hogy maguk a kormányok ráébredjenek, hogy mi történik Dublinban. Örülök annak, hogy végül most már minden kormány szemre világos, hogy mi történik a Dublini rendelet következtében hogy milyen következménye van mindezeknek. Hogy nagyon megnehezíti a helyzetet, hogy ilyen körülmények között, ilyen gazdasági válság mellett idegen országokban kell élniük bevándorlóknak, és oda kell figyelni, hogy a menedék kérők számára felállított létesítmények, központok megfelelő állapotban legyenek. Az egyik nagyon fontos dolog az együttműködés megteremtése az országok között, hogy mindenki támogassa azokat az országokat, ahol magas a bevándorlás, és fontos, hogy Olaszország is együttműködjön Líbiával és a többi mediterrán országgal, hiszen gyakran utalnak a Spanyolország és Marokkó közötti együttműködésre, és most pedig Olaszország Tunéziával és Líbiával működik együtt erősebben. Köszönöm szépen, hogy beszámolt. Erről az elmúlt néhány év során történt mindig szomorú, hogyha bevándorlás és a bűnözés közötti kapcsolatról kell beszélnünk, és annyira jó, hogy a bevándorlásról végre más szempontok alapján hallunk, hiszen ez nagyon sokat jelent Európa számára a bevándorlás, nagy gazdagságot jelenthet. Itt állandóan csak a bűnözéssel való kapcsolatról, összefüggésről beszélünk, és legfőbb ideje, hogy a bevándorlásról állampolgárként beszéljünk, hogy micsoda kitüntetés ez a lehetőség. Kényes ez a kérdés, persze nem könnyű, senki nem mondja azt, de ezért jó, hogy különféle politikai megoldásokat megvizsgálhatunk, és ezeket tovább kell fejleszteni, illetve tovább kell erősíteni a az együttműködést a különböző országok között, a származási országokkal való együttműködést, hiszen ők náluk korábban jelentkeznek a problémák, és ö, képzés területén is együttműködhetünk, tehát többféle politikai eszköz áll rendelkezésre, de egyszerűen abba kell hagynunk, hogy állandóan a bűnözésről beszéljünk. Levalisko. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Angelili asszony, és köszönöm a miniszter asszonynak, hogy eljött, üdvözlöm az Európai Parlamentben. Egy reflexiómban is egy kérdésem. Úgy hiszem, hogy joggal mondtam, hogy a migrációval összefüggő kérdéseket nem szabad sürgősségi kérdésként kezelni, hanem ez egy teljes rendszeres projekt kell, hogy legyen, amely kiterjed a jogokra és a kötelességekre, és a leginkább sérülékeny embereket nem szabad szemelől veszítenünk, különösen a gyermekeket. És olyan integrációs és szolidaritási koncepciókat kell kidolgozni, amelyekkel én is egyetértek. Ugyanakkor egy valamin elgondolkoztam, jelesül az integráció koncepciójára és a szolidaritásom. Meg is mondom, hogy miért. Talán én inkább az ön részétől egy felszólítást váltam volna, hiszen ön egy olasz miniszter, az Európai Parlamentben vagyunk, ezért azt váltam volna tőle, öntől, hogy az egész közösségen belüli um, szolidaritásra szólítja fel a tagállamokat. Hiszen épp ezekben a napokban nem csak Ferenc pápa járt Lampedusa szigetén, hanem számos hajó, csónak, lélekvesztő érkezett a fedélzetén az elcsigázott bevándorlókkal, Malta és Lampedusa között, néha persze Spanyolországban vagy Görögországban kötnek ki. Ez egy olyan probléma, amely a földközi tenger térségében lévő országokat éri. éri. Márpedig én nagyon kritikusan látom a migrációs csomag elfogadása során, hogy a nem érintett tagállamok nem eléggé szolidaritás, szolidárisak. Voltak éppen a befogadás és az integráció teljes terhe az első belépést illető országokat illeti. Azaz tehát. Ez ügyben én azt várnám öntől, hogy felszólítja a tagállamokat, máskülönben a szolidaritás csak üres, csak festett malaszt lesz. Köszönöm szépen, Kostas képviselő, miniszterasszony nagy megtiszteltetés, és persze mély érzelmeket is vált ki belőlem, hogy itt van az Európai Parlamentben, és én olasz képviselőként különbözke vagyok, hogy ma itt van. Az ön jel, jelenléte szimbolikus jelenléte, szimbolikus értékel is bír Európa számára, nem csak Olaszország számára. Nagyra értékelem mindezt, amit mondott, és a felszólalásában felsorolt azokat a fontos lépéseket, amelyeket Olaszország tett, de ugyanakkor a szolidaritásról és az igazságosság elvének megteremtéséről is beszélt, melynek középpontjában, az igazságosság központjában mindig a bevándorló kell, hogy álljon. Az interkulturalitás tehát ki kell, hogy terjedjen a befogadó közösségre, és nem csak a befogadandó közösségre. A pápa Tegnap nem csak a keresztényeket szólította meg, hanem a hívőket, a nem hívőket is, és azt mondta, hogy találjuk meg a szolidaritás és az igazságosság elveszett szellemét újra. Ne felejtsük el, hogy a földközi tengerben legalább 20 ezer illegális bevándorló fulladt meg az elmúlt évtizedben, és kérdezem, hogy nem lát-e a szolidaritás és a befogadás kultúrája között egyrészt másrészt pedig ezen tény között ellentmondást, hiszen továbbra is létezik az illegális bevándorlás, az emberkereskedelem, és ezt a jelenséget ezzel egyetértek önnel mindenképpen meg kell haladni. Hiszen és számomra elfogadhatatlan, hogy egy egy bűncselekmény típus legyen az illegális bevándorlás. Ezen felül pedig azt is látni kell, hogyha egy gyermek egy más európai országban születik, akkor legalábbis az európai jog védelmi védi őt. Éppen ezért fontos volna az európai állampolgárság megteremtése, hiszen ez jobban védeni ezeket a bevándorlókat. Végezetül pedig Romero és Angelini kollégák által felvetetteket eh, folytatom. Nagyon fontos volna egy európai fellépés, egy európai válasz. Például úgy gondolom, hogy a Tunéziával való bilaterális megállapodások eh, nagyon hasznosak voltak, de úgy gondolom, hogy az én frakcióm, illetve a mi parlamenti képviselők javaslatai arra terjednek ki, hogy minden országgal bilaterális kapcsolatokat teremtsünk, de az Európai Unió szintjén. Köszönöm szépen. Keller asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter asszony, hogy eljött. Nem gyakran van, hogy fordul elő, hogy egy olyan miniszter látogat el körünkbe, aki nem az elnökséget képviseli, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, úgy látom a kollégák körében is ritkán hallunk ilyen meleg üdvözlő szavakat, mint amivel önt üdvözölték. És a, teljesen egyetértünk Egyetértek önnel azzal, hogy a szétaprózott bevándorlási politika helyébe egy koherens, átfogó <clears throat> bevándorlási politikát kell kidolgozni, és a politikában, a kultúrában mindenütt fel kell lépni a rasszizmus, idegengyűlölet ellen. És azt is fontosnak tartom, hogy ne keverjük össze az bevándorlást a rasszizmus elleni harccal, hiszen nem a bevándorlók feladata, hogy a rasszizmus ellen harcolnak. A rasszizmus nem múlik el attól, hogyha mindenki jól integrálódik. Ez a két dolog nem függ össze. Sajnos a rasszizmushoz nincs szüksége arra az idegen gyűlölőnek, a rasszistának, hogy bárkinek a személyes történetét közelebbről megismerje, megvizsgálja. Ez egy világszintű probléma. Azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Unió hogyan segíthet abban a, azokban a célokban, amelyeket felvázolt az integráció céljének elérésében? Hiszen ezek a az intézkedések főleg még nemzeti, vagy sőt önkormányzati szintűek. Mi a, mit gondol, hogy segíthet önnek az Európai Unió? Köszönöm. Fontána kolléga. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a miniszterasszonyt. Azt hiszem, hogy számos olyan elhangzott, amiben egyet értünk, e, érthetünk önnel, például a bevándorló kivándorlás, kizsákmányolás elleni harcban, hiszen ez ember ellenes cselekedet, és számos olyan politikában, amelyet ön szeretne, és mi is szeretnénk bevetni. Néhány kérdésem lenne önhöz. Azt említette például, hogy a bevándorlók beilleszkedhetnek a társadalomba, ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy gazdasági nehézségekkel küzdünk, 26 millió munkanélküli van, legalábbis nagyon magas szintű a munkanélküliség, én a Deveneto területről származok, ahol ö, megnőtt az ön, öngyilkosságok száma, ö, annyira megfogja, megfojtja az európai és az olasz bürokrácia kezdeményező készséget, a vállalkozó szellemet. Hogyan fognak tudni a külföldi származású vállalkozók dolgozni ilyen környezetben? Hogyan tudnak megbirkózni a bevándorlók a munkaerő vándorlásával. Természetesen véleményem szerint ezek nehézséget okoznak. Különféle kiegyensúlyozatlanságok figyelhetőek meg a társadalmunkban, mint például az előregedés problémája. Hogyan lehet kiegyensúlyozni? Lehet, hogy bevándorlással ezt kiegyensúlyozhatjuk. Talán a családpolitikának is van ebben szerepe. Lehet, hogy a családpolitikának azzal kellene foglalkozni, hogy az olasz családok vállaljanak több gyermeket, és képesek legyenek őket felnevelni. A kultúráról is beszélt. Hogyan fogják, fognak azokkal a kultúrákkal megbirkózni, amelyek a bevándorlók révén megérkeznek, és amelyek például a saria törvényét szeretnék alkalmazni, vagy például a nemi szervek csonkításának gyakorlatát alkalmazzák. Ezzel hogyan fognak megbirkózni? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, én is üdvözlöm a miniszterasszonyt, és támogatom és osztom az elmondottak egy részét. Lenne néhány kérdésem. Mi is hallottuk a pápa üzenetét, de nem gondolom, hogy össze kellene kevernünk azt, ami valójában elhangzott, hiszen ez a szolidaritásról és az emberségről szól. Ezt nem keverhetjük össze egy ország politikai követelményeivel, mint például Olaszországgal szemben támasztott politikai követelményekkel. Elnézést, lehet, hogy ez kényes, ez a hozzászólásom. A katolikus hit és ideológiai céljait is szolgálhatják a pápa szavai, és ő imádkozik az áldozatakért, és folyamatosan imádkozik értük. Ugyanakkor egy ország biztonság iránti igényét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. És ön gyakran használta a bevándorló szót, és soha egyetlen egyszer nem használta a jogszerűség szót, a legális szót, ha jól figyeltem. Az egy dolog, hogy egy dolog üdvözli a bevándorlókat, de nem csak a törvényi szabályozás kérdése ez. Néhány kollégám is már mondta, én is ismétlem néhány évvel ezelőtt ebben a parlamentben Olaszország elszigetelődött, egyedül maradt az Lampadózáról érkező bevándorlók problémájával, egyedül kellett megbírkoznia úgy tekintettek erre a szigetre, mint amely Olaszország meghosszabbítása, nem pedig európai, az Európai Unió határán fekvő területre. A biztonság valóban a vita homlokterében van, és én szeretnék világosan beszélni a bevándorlásról. Ön sokszor használta az üdvözlés szót, de nem értem, hogy egy olyan miniszter, aki ezért a területért felelős, hogy tudja ezt a jogszerűséggel összeegyeztetni? Miniszterasszony, nagyon fontos témát mutatott be nekünk, miszerint egy olyan célt eh, kell megvalósítani, amit az én országomnak nem sikerült, tehát nagyon fontos eh, integrációs tervet készíteni. Sok sikert kívánok az ön munkájához, és nagyon jó lenne, hogyha mindazt meg tudnánk valósítani, amit ön felvázolt. A mi politikai frakciónk a dolog mögött áll. A kérdés az, hogy ezt hogyan valósítsuk meg. Nagyon fontos ehhez egy megfelelő előjárást kidolgozni. Itt egy különböző dolgokat tartalmazó lista van nálam, amelyet ön is megemlített. Önök nem szeretnének illegális bevándorlókról beszélni, de tudja azt, hogy nagyon sokan azért jönnek Olaszországba, tehát nem csak Európába, hanem a mi országunkban, nem munkakeresés céljából, és nem azért, hogy egy problémát kell megoldaniuk, illetve nem éheznek, hanem bűncselekmények céljából jönnek hozzánk, nem csak Afrikából, hanem Európa más részeiből is. Ezeket hogy hívjuk? Ezeket az embereket, és hogyan viseltessünk velük szemben. Hát dobjuk ki őket, mint ahogy a származási országaik ezt megteszik. A pápa is beszélt a sötét elgondolásokról. Én a következőt szeretném öntől megkérdezni. Egyet tud-e velem érteni, mi szerint az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény az, ha valaki így jár el? Például egy 15 éves lány, őt megtámadták az utcán, és senki nem tett semmit. Ez rasszizmus. Ön tudja azt, hogy nagyon sok szervezet az én országomban azt mondja, hogy segítséget nyújt, viszont tulajdonképpen profitálnak ebből a helyzetből, és profitorientált cégekről van szó. Ön meg tudná szüntetni ezeket a cégeket, illetve hogyha ilyenek léteznek a politikában, akkor az egyházban is. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy köszönhetjük itt önt a szakbizottságban. Mediterrán térség összes országára nézve um, megnyílt a szemünk, úgymond, és emelje az európai szeme is kinyílt. Nem lehet azokat az embereket mellőzni, akik megpróbálnak átkelni a földközi tengeren. Viszont ehhez a témához kapcsolódik a szolidaritás kérdése is. Egy olyan kérdés ez, amely az én országomban, Máltán prioritás, egy olyan kérdésről van szó, amelyen mi politikusok is találkozunk nap mint nap. És Malta úgy érzi, hogy magára hagyták. Hogyha megnézzük a közös európai menedékjogi csomagot, a csomagot, amit múlt hónapban fogadtunk el, akkor egy kollégám is mondta azok a problémák, amelyekkel a Dublini rendelkezés során már találkoztunk továbbra is fennmaradtak, és az Európai Parlament nagyon sok szolidaritást mutatott az én országommal, mint például a relokáció, az, ezt a szolidaritást a tanács nem tudta ilyen, ugyanilyen módon kifejezni. Következő a felvetésem. Nagyon nehéz a mi helyzetünk a választópolgárainkkal szemben, és nem tudjuk nekik azt mondani, illetve nehéz megmagyarázni nekik azt, hogy nem hallgatnak meg bennünket, amióta csatlakoztunk az EU-hoz és nem értik azt, hogy tulajdonképpen más tagországok kormányairól van szó, akik nem akarnak bennünket segíteni egy európai probléma megoldásában, és itt európai megoldásra volna tulajdonképpen szükség. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, hogy eljött a szakbizottságunkba. Köszönöm az eddigi munkáját. Szeretnék egy kérdést felvetni, nem is igazából kérdésről van szó, hanem egy felvetésről. Nagyon sokat hallottunk a bevándorlási problémákról, és azt gondolom, hogy ezt a koncepciót most felejtsük el. A probléma az az, hogy a bevándorló, illetve a kivándorlók problémákkal küzdenek. Beszéltünk a pápáról, természetesen vallásos, saját világnézeteinek megfelelően tart beszédet, de ő nagyon sokat beszélt a szolidaritásról is. A szolidaritás azonban nem csak egy olyan koncepció, amely a pápa beszédében jelent meg, hanem az Európai Unió egyik alapvető koncepciójáról van szó, hiszen erre alapszik az EU. Mit jelent a szolidaritás? Mit jelent az, hogyha mondjuk találunk a, egy embert, aki a tengerben vergődik, és nem teszünk semmit? nem azt kell először megnézni, hogy ő legális, hogy illegális módon próbált meg átkelni, illetve meg kell nézni azt, hogy azok a személyek, akik az országainkba érkeznek, ne bűnözőként tekintsenek rájuk elsősorban. És általában jogi alap nélkül tartják néha fogva őket. Ami Lampedusa-t illeti, Itt számos kérdés merül fel szintén, hiszen a helyzet teljesen más, mint nem régiben. Amikor Lampedusa szigete megtelt emberekkel, és nem volt elég hely mindenki számára. Vannak még további érkezések. Lampedusa miért van most más helyzetben? Lehet, hogy korábban máshogy jártak el. És lehet, hogy nem úgy reagáltak a helyzetre, mint kellett volna. Az elmúlt héten Lampedusán jártunk a Libe szakbizottsággal, és különböző befogadó központokat látogattunk meg. Én ezeket fogadtartási központoknak találom. Ezek az emberek számokká válnak, amikor Olaszországba érkeznek, és néha még csak számoknak sem tekintik őket, hanem egyszerűen akarják őket küldeni. Itt ugyanazokról van, bevándorlókról van szó, akik máshogy szeretnének élni. Itt nem csak Olaszország esetében kell szolidaritást elvárni, hanem mindenki részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony. A belga valóság azt mutatja, hogy a hiányos integráció Például, ami az idegen nyelvtudást illeti, amiatt alakul ki, mert olyan elveket használnak, amelyek eh, nincsenek összhangban az európai jogi megközelítésekkel. Nagyon gyakran a kormány behunja a szemén, amikor Európában a sáriát eh, próbálnak meg bevezetni, vagy például a nemi csonkítást, vagy a több nejűséget lehetővé, illetve több nejűség kialakulóban van. Túlságosan lazán kezelik ezeket a folyamatokat, amikor az európai alapértékek védelméről van szó, az állam és a az egyház elkülönítéséről, a nők és férfiak esélyegyenlősége, szabad véleménynyilvántás, stb. Ön beszélt a kötelezettségekről, a jogokról. Ön úgy látja, hogy kötelessége a bevándorlónak ezeket az alapelveket saját elveivé tenni, illetve ezeket az elveket megvalósítani. Azt gondolom, hogy ez a befogadó társadalmaknak is érdekében állna, illetve a, maguknak a bevándorlóknak is érdekében állna. A második téma az Európán kívülről érkező bevándorlási hullámok. Például egy olyan város, ami Brüsszel, vannak olyan városrészek, ahol az emberek többsége harmadik országokból érkezik, tehát Európán kívülről is akár. Ezekben a körzetekben óriásiak a problémák, és itt kiderült, hogy ez a tendencia egyre inkább érvényesül, illetve nagyon gyakran nem látjuk, hogy mekkora jelentőségű problémáról van szó. Hogyha az integrációs problémákat meg akarjuk oldani, akkor korlátozni kell a bevándorlást az EU-ba. 26 millió ember munkanélküli Európában, Ön megpróbálná az Európába érkezők egy részét fenntart, feltartóztatni, ha amúgy sincs esélyük munkára, mivel nem eléggé felkészültek, és pusztán a szociálbiztosítási, társadalombiztosítási rendszereket akár, próbálják majd meg kiaknázni. Nos, akkor miniszterasszony, hallottuk, hogy milyen sokan érdeklődnek az ügy iránt, és milyen um, érzelmekkel teli volt um, ez a vita Éppen ezért kérem persze figyelembe véve az idő rövidségét, hogy a lehető legjobban válaszolja meg ezeket a kérdéseket, és még egyszer köszönöm, hogy eljött közünk, hogy itt volt, és részt vett ebben az eszmecserében. Övé, öné szó. Köszönöm szépen ezt a vitát, amely egy ilyen izgalmas és fontos vita volt, és amely bennem is felélesztette az, az érzelmeket a politikuson túl, hiszen ez vitt a politika színterére. Először arra válaszolnék, hogy mi volna az igazi integráció. Nos, azok az emberek, akik az ország területén születnek és nőnek föl, és hogyha ők nem tudnak integrálódni, ez egy nagyon nagy hiba, pedig nekik kellene leginkább és a helyhatóságok és az nemzeti intézményekre is komoly feladat hárul itt. Gyakran például, hogyha az emberek elköltöznek, akkor egy ilyen, azt mondják, hogy ez egy migrációs projekt, és ez eh, nem minden elköltözőre vonatkozik, tehát ezeket meg kell vizsgálni, hogy megfelelő megoldást találjunk rá. Ami pedig és ez vonatkozik az integráció első fázisére. De ugyanakkor a területre való integrációnak tovább kell mennie, egy, ki kell terjednie például a lakáspolitikára is a lakás, a lakhatás megteremtésének politikájára. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy elérjük azt, hogy ne jöjjenek létre gettók, ne jöjjenek létre olyan szociális feszültségpontok, amely, ahol a migránsok maguk között vannak. Fontos, hogy megteremtsük a lakás, lakhatási politikával, hogy a migránsok a régi állampolgárokkal vegyesen lakjanak. Hiszen a gettókban a, nincsen kapcsolata a külső világgal, csak a belső kapcsolatok működnek, és ilyen módon gyakran már védelmet sem biztosít a rendőrség, tehát az mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy létrejöjjön az interakció többségi társadalom és a bevándorlók között, és ennek ki kell terjednie a lakhatási politika politikára is, de kultúrára is, és az oktatásra is. Valóban az integrációnak az iskola padban kell kezdődnie mindkét oldal számára hiszen a bevándorlás egy transzverszális, egy horizontális kérdés, nem csak egy ágazatra, egy területre vonatkozik, hanem a társadalom minden rétegét érinti, az oktatásügyet, az egészségügyet, a társadalom biztosítás ügyét is. Ezért tehát az egyenlőség kultúráját kell elterjeszteni az iskolákban, és segíteni kell, hogy más népek, nemzetek és a származási országok történetével is foglalkozzanak a diákok. És ez segíti a kommunikációt és a barátság létrejöttét az iskolán belül. Ugyanakkor a sport is nagyon nagy szolgálatot szól, tehet, a sport felgyorsíthatja és megerősítheti a fiatalok közötti kapcsolatokat. Éppen ezért segíteni kell, hogy az integráció szolgálatába állítsuk a sportot. Persze az integráció során sok tényezőről van szó, és fontos, hogy minden szereplőt leültessünk egy asztalhoz, hiszen az integrációt gyakran a többi szakpolitikai területtől külön ö, vizsgálják, már pedig az integráció minden egyes szakpolitika elementáris részét kellene, hogy képezze, és kapcsolatot kellene a szakpolitikák között, hogy teremtsem. Hogyha pedig azzal a problémával nézünk szembe, hogy vannak közösségek, akik nem akarnak integrálódni, akkor meg kell vizsgálni ezeket a politikai lépéseket, amelyeket ideig tettek, hogy sikeresek, előnyösek voltak-e, és változtatni kell a helyzetem. Hiszen azt, az a cél, hogy egy kulturális változást érjünk el, és ezt az iskolán keresztül érhetjük el, így szolgálva azt, hogy végezetül társadalmilag és gazdaságilag is integrálódjanak az emberek. Ami a Dublini rendeletet illeti, tudom, hogy az Európai Parlamentben eh, szólalok föl, ahol megtárgyalták a Dublini rendeletet. Nos, ez nagyon problematikus sok dél-európai állam számára, azon szá országok számára, hova a bevándorlók első hulláma érkezik de hát nem csak a rendkívüli helyzetről szabad beszélni, hiszen Lampedusában például ez a helyzet már tíz éve fennáll, ezt nem nevezhetjük rendkívülinek. És egy olyan politikát kell folytatni, amely a megelőzést, a prevenciót is figyelem, figyelembe veszi, és nem csak a dél-európai országok kell, hogy folytassák ezt. Egész Európának hadrendbe kell állni, szolgálni kell a prevenció ügyét, és éppen önök itt az Európai Parlament pocsoraiban szolgálhatják ezt a célet. Európának egy olyan közösségnek kell lennie, amely ezeket a célokat szolgálja. Nagyon sok jogszabály van például, amelyeket sok ország nem ültetett át, vagy nem használ. Felvetek egy problémát. A következő évben, a következő európai választások évében és a választások során, majd a rákövetkező években ne csak szép európai kampányt folytassanak, amelyben az Európahoz való tartozás szellemét terjesztik, hanem nagyon fontos, hogy utána is minden egyes ország megtapasztalja ezt. És még egyszer mondom, nem a rendkívüli helyzetek logikája szerint kell eljárnunk, hanem látni kell, hogy ezek mindennapos helyzetek, és építkeznünk kell, a megelőzés politikáját kell kiterjesztenünk, nem miniszterként szólalok itt fel, hanem európaiként európaiakat, európaiakat szólítok meg. Miért nem ratifikálják például egyes tagállamok az európai jogszabályokat? Miért nem alkalmazzák? Hol marad az európai közösség? Azt gondolom, hogy nagyon határozottan kell felszólalnunk a segítségnyújtás érdekében, de a szolidaritás közösségét is meg kell erősíteni az integrációs miniszterként Olaszországban. Az én szerepem marginális a kormányban persze, de ugyanakkor hozzá szeretnék járulni ahhoz, hogy lépéseket tegyünk előre. Akik meg, nekem szegezték a kérdést, mit akarok tenni, azoknak szegezem én is a kérdést, mit tesznek a közös szolidaritás meg, megerősítés érdekében. Ami pedig az illegalitást illeti, az és voltak, akik azt mondták, hogy nem beszéltem az illegális bevándorlókról nos, Olaszországban, és Európa más országaiban is nagyon pontosan kell elgondolkozni ezen a kategórián. A illegális bevándorlás tényállásán. És itt nem az ember csempészekről van szó, hanem bevándorlákról van szó. Fontos, hogy konkrét intézkedéseket fogalmazzunk meg, és e, olyan eszközöket dolgozunk ki, amelyek működnek is, tehát konkrétan kell elgondolkozni, és meg kell akadályozni, hogy a politikai propaganda áldozataivá váljunk. Hogyha valaki egy intézményt e, képvisel, az állampolgárokat képviseli, és az egy tagállamot is képviseli, éppen ezért így kell viselkednie. Tehát bármilyen politikai meggyőződéssel rendelkezzen is egy állampolgár, őt is képviselni kell. Nagyon sok kérdést intéztek hozzám, éppen ezért egy-kettőre csoportban szeretnék válaszolni. Ferenc pápáról feltettek nekem egy kérdést, és ezen igen elcsodálkoztam. Amikor valaki politizál, akkor a társadalmat megszólító üzenetekre kell figyelni, és ezeket és a saját üzeneteit politikai üzenetté kell fordítania, konkrét üzenetté. Tehát úgy gondolom, hogy az országomat, az állampolgáraimat kell szolgálnom, politikusként, és nem számít, hogy milyen eh, bőrszíne van, honnan jön, vagy pedig milyen meggyőződésű. Hát, hogyha azt mondják, hogy instrumentalizáltam volna Ferenc pápa kijelentéseit, ezt visszautasítom, nem az emberre koncentrált a pápa, és én is az emberre, a személyre koncentráltam, és ne felejtsük el, hogy mennyi ember hal meg, fullad meg a földközi tenger vizébe, ezekre az emberekre kell koncentrálnunk. De nem csak én mondom ezt, hanem az olasz alkotmány is mondja, az egyik legszebb alkotmány a világon. A kettes cikk ugye azt mondja, és ezt képviselőszőnök tudnia kell, a személyről szól, a személy áll minden politika homlokterében. Ezt akarom elmondani önnek válaszként. És ez nem a pápa szavainak instrumentalizála, nagyon, instrumentalizálása, nagyon furcsa ez, amit mondott, hiszen minden intézménynek képesnek kell lenni arra, hogy a politikai projekteket lefordítsa. Ami pedig... Sí, e gli ho No respost. A bekiabálásokat a tolmács nem hallja. Sí. miniszter preghiamo. E Miniszterasszony a szó, tehát hagyjuk beszélni miniszterasszonyt, mondja az elnök. Feltettek nekem még egy kérdést, amely azokról a, az Olaszországba érkező személyekre vonatkozott. és kvázi azt mondták, hogy összezavarom az illegális bevándorlót és a migráns fogalmát. Hát pontosan tudom, hogy mi a migráns, meg az illegális bevándorló. És hogyha valaki megérkezik a területünkre, az nem azért érkezik, hogy bűncselekményeket kövessen el érdemes volna ezeket a kérdéseket tisztázni, ezért, hogy a közösen megtendő politikai lépéseket tisztában lássuk. Azt mondják, hogy az én származási országomban a, vissza, a kitoloncolási szabályok sokkal szigorúbbak. Hát kérem szépen, én olasz állampolgár vagyok, és az olasz köztársaság minisztere vagyok mégpedig az olasz köztársaságon belüli integráció minisztere vagyok, ezt a kalapot viselem, és visszautasítom, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság eljárásaival vádoljanak meg engem. Intézze ezt a kérdést a kongói miniszterhez, de ne nekem, akinek olasz útlevél rejlik a zsebében. Esattamente. Sono qui in qualità di... Én itt az olasz köztársaság integrációs minisztere vagyok, és ilyen módon válaszolok a kérdésekre. Prego, questo non è un dibattito, non è un dibattito su nessun altro paese che non sia la Repubblica Italiana a miniszter asszony semmilyen más országot nem képvisel, mint az olasz köztársaságot. Persze, fel, hogyha fel akar tenni egy kérdést a kongói demokratikus köztársaság politikájáról, akkor kérem intézze ezt a kongói kormány minisztereinek. Ami pedig a 15 éves lány esetét illeti, hát a a kizsákmányolókat, a futtatókat kell megbüntetni, erre pedig léteznek jogszabályok, törvények, de meg kell találni a lehetőséget, hogy ezeknek a törvényeknek hatályt szerezzünk, érvényre juttassuk ezeket a törvényeket, és a kizsákmányolt személyeknek biztonságot, védelmet biztosítsunk. konstruktív kritika előbbre visz bennünket, de a helyi politikusoknak és a közigazgatás szereplőinek is el kell látniuk a felelősségüket, át, át kell érezniük a felelősségüket. Valaki arról beszélt, a, a megérkező személyekről beszélt, és arról, hogy nekik tiszteletben kell tartaniuk az európai jogszabályokat. Nos, én úgy gondolom, hogy minden országban, amikor az állampolgárokról beszélünk, abból, akkor abból az előfeltételezésből kell kiindulni, és nem teszek különbséget állampolgár és állampolgár között, hogy minden szemét állampolgárnak kell tekinteni. És az állampolgár számára kötelezettségek, kötelességek és jogok is érvényesek. Erről pedig létezik egy törvény. Tehát, hogyha valaki egy erőszakos cselekedetet követel, akkor létezik egy büntető törvénykönyv, amely a büntetés számogatja. Az erőszaknak ugyanis nincsen etnikai háttere, nincsen bőrszíne. Az erőszak, hogyha egy, eh, egy személy elkövette, akkor nem egy közösség követte el, hanem az az egy személy követte el. És meg kell akadályozni, hogy az erőszakot etnici, etnicizáljuk, etnikai hátterűvé állítsuk be, hogyha egy személy bűncselekményt követel, akkor nem egy közösség nevében lép fel, hanem saját felelő személyként lép fel. Nagyon sok kérdést vetettek fel, de és lehet, hogy egy-kettőt kihagytam, de igyekeztem mindenre válaszolni. Köszönöm szépen miniszter asszony ezt a elkötelezett felszólalást, és köszönjük még egyszer, hogy eljött. Az itt lefolytatott eszmecsere és vita tanulságos volt, és hogyha azt hiszem, hogy a Libe szakbizottság tagjainak érzelmét értelmezve azt mondhatom, hogy nem az utolsó alkalom lesz ez, amikor meghívjuk a Libébe, és természetesen a legjobbat kívánunk önnek a munkához, hatalmas kihívások előtt áll, mint az olasz köztársaság integrációs minisztere. Minden jót kívánok önnek!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 Now! Thank you again. Köszönöm még egyszer. We wave the minister and her team. Búcsúzunk el miniszterasszonytól és kollégáitól. Persze forró volt ez a napi rendi pont, hotspotnak is nevezhetjük, de kérem, azokat, akik el akarnak menni, azok csendben távozzanak ugyanis sajnos figyelembe kell venni azt, hogy a 25-ös napirendi pontra kevesebb idő fog jutni. Az egyén védelme következik a személyes adatok feldolgozása során. Tehát az adatvédelmi csomagról van szó, mindkét előadó, Jean-Philippe, jan Philip Albrecht úr és Dimitrios Trucas úr is jelen van. Biztosan tudják, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, és most rövidebb idő jut erre, Sajnos, mert még mindig lesz egy közös ülésünk a devével, amely 17.45-kor kezdődik. Tehát tekintettel erre a közös ülésre figyeljünk arra, hogy a kollégákat ne várakoztassuk meg a mi késedelmünk miatt, ezért kérem, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy e rövid idő alatt megvitathassuk ezt a kérdést, úgyhogy minden további nélkül megadom a szót az előadóink számára, utána lesz lehetőség néhány kérdésre, majd a tanács és a bizottság számára is időt kell biztosítanunk. Úgyhogy először is Albrecht úrja a szó. Köszönöm, elnök úr. Természetesen, hát elég nagy csalódás számunkra, hogy ilyen kevés idő maradt, mert a fél óra is nagyon kevés volt, de hát megpróbálom akkor lerövidíteni. Te és tájékoztatni neked arról röviden, hogy hogy állunk, és kell egy kis időt hagyni az eszmecserére is, tartalmi kérdésekben, hát erre nem lesz lehetőség igazából. Ami a folyamatot illeti, sikerült előrelépni, sikerült kompromisszumokat kötni, bár természetesen még mindig nehéz ilyen komplex kérdésben kompromisszumokra jutni. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, és már elhalasztottuk a szavazást a Libében. Remélem, hogy legkésőbb októberben szavazás lesz a Libében, és a következő tanácsülés is októberben lesz, és reméljük, hogy az október is közeledik egy általános megközelítéshez és utána a trialóg keretében is sorra kerülhet a parlament és a tanács között, és napirendre kerülhet ez a téma. Olyan kompromisszumra törekszünk, amely épít az írnelnökség által végzett kiváló munkára. Nem vagyunk már messze, többé-kevésbé ugyanaz az általános megközelítés. Szeretnénk harmonizálni a szabályokat a 95-ös rendelet alapján. Világos, hogy vannak nehézségek a digitalizáció miatt, és mivel olyan hatalmas mennyiségi személyes adatot használnak fel, ez az állampolgárok és a fogyasztók számára is kihívás, és természetesen az adat feldolgozók számára is. Össze kell hangolnunk mindezeket az üléseink során. Hát csak azt mondhatom, azt ismételhetem, hogy nagyon jó az együttműködés az árnyékelőadókkal. Meg tudunk állapodni, többé-kevésbé konszenzusra tudunk jutni, hiszen nagyon fontos, hogy megmutassuk az állampolgároknak, hogy mi európai parlamentként Szeretnénk egy egységes keretet teremteni az állampolgárok számára az adatvédelem területén, különösen ezekben a nehéz időkben, és bízom benne, hogy ez megtörténik. Nagy bizal, nagyon nagy bizalommal viseltetünk ez iránt, én is előadóként és az árnyék előadóként de oda kell figyelnünk arra, hogy minőségi munkát tegyünk le az asztalra, ehhez néha idő kell. Szeretném még egy kis, szeretnék még egy kis időt kérni, hogy valóban, illetve szeretnénk felpörgetni a munkát, hogy októberre valóban le tudjunk tenni valamit az asztalra, és el tudjunk kezdeni tárgyalni a tanácssal. Most itt ennyit lett volna fontos elmondanom, és a nyári szünet után folytatjuk. Köszönöm, Albrecht úr, a munkáját. Elnézést, hogy ennyire kevés idő maradt, de köszönöm, hogy ilyen gyorsan sikerült összefoglalni. Most pedig Drucász úr következik az irány elvel. Köszönöm szépen. Én is nagyon rövid leszek. Eljárási ügyekről van szó, nem kell semmi mást elmondanom azon kívül, amit Jan elmondott, mert itt egy csomagról van szó. Szeretném tájékoztatni a kollégákat tehát arról, hogy hogy áll a helyzet az irányelvel. Mi egy kicsit kényelmesebb, kellemesebb helyzetben vagyunk az irányelvel, mint a rendelettel, mint tudják, ez azért nem akkora munka, és kivel a munka minden, kivel az együttműködés minden árnyék előadóval, és szeretném megköszönni a kollégáknak a nyitottságot és a jó együttműködést. A második dolog, azt is elmondhatom, hogy az árnyék előadókkal tartott ülések során, ahol kompromisszumokat kerestünk, elég ö, jól haladtunk, majdnem készen vagyunk. Milyennek az oka? Az, hogy az irányelben, hogy, irányelben, hogyha mondhatom, így két csoportba oszthatjuk a különböző cikkeket. Talán emlékeznek a korábbi vitákra, hogy az irányelv célja az, hogy a lehető legjobban harmonizáljuk a nyelvezetet, az irányelv nyelvezetét a rendelet nyelvezetével. Ebből a szempontból vannak olyan cikkek az irányelben, amelyek hasonlóak a rendeletben szereplő cikkekhez. Ezeket tehát átvehetjük. A többi cikk őkkel kapcsolatban már szinte befejeztük a munkát. Szeptember elejére egy-két ülésre lesz még szükség az árnyék előadókkal, hogy be tudjuk fejezni ezt a munkát az irányelvvel kapcsolatban. El úr, hadd fejezzem be néhány szóval a csomag alapú megközelítéssel kapcsolatban. Nagyon jól ismerik a kollégák az érveket, csak néhány dolgot tennék hozzá. Új lendületet szereztünk, a prizma utáni korszakról beszélhetünk a, az adatvédelem területén itt Európában. Ez valóban erős figyelmeztetés volt mindenki számára. Most már mindenki sokkal érzékenyebb az adatvédelem kérdései iránt. Kötelességünk komolyan venni, ezeket az érzékenységeket figyelembe venni a munkánk során, és ezért felgyorsítani a munkánkat. Teljes mértékben egyetértek Jannal abban, amit ezzel kapcsolatban elmondott. Az irányelvvel kapcsolatban tehát csak azt ismételhetem, hogy legalább nekünk, Európai Parlamentként ragaszkodnunk kell a csomagszerű megközelítéshez, a magánszektorral szemben ugyanúgy kell eljárni, mint az állami szektorral szemben. Ezért nagyon fontos a csomagszerű megközelítés. És mindenkit kérek, minden kollégát, minden politikai pártot, hogy ne mondjon le a csomagszerű megközelítésről, az eredeti kezdeményezés kedvéért, és hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy mindig is egyetlen egy jogalkotású aktust szerettünk volna az adatvédelem területén. Tehát tartsunk ki az elkötelezettségünk mellett, és ne mondjunk le erről, és minden kollégát, minden párt tagját kérek erre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Drócász úr. Fogja, fogja rövidre a mondandóját. Köszönöm szépen. Nagyon sürget az idő. Mind a két jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani az elvégzett munkáért. Nagyon intenzív munka folyik a két témában, és most a nyári szünet előtt már mindenki fáradt, ez érthető. Remélem, hogy októberben tudunk majd szavazni ezekről a témákról. Nem gondolom, hogy szeptemberben, szeptemberig meg tudjuk oldani a nyitott kérdéseket. Én októbert tűztem ki célul, megteszek mindent ennek érdekében, de azt gondolom, hogy a két jelentéstevő együttműködésével ez meg is valósulhat, és összhangban ez ő elképzeléseikkel, ami a tartalmat illeti. Most nincs idő a vitára, tehát ezzel kapcsolatban nincsen megjegyzésem. Vegyünk tehát időt és fáradtságot októberig. Amit Ducas kolléga mondott, az irányelv kapcsán el kell gondolkodnunk arról, hogy itt jó úton járunk-e, vajon, vagy nem kéne esetleg átfogóbb módon ezzel a témával foglalkozni. Októberig erre nem lesz lehetőség, de azt gondolom, hogy ezzel a csomaggal jó úton haladunk. És remélhetőleg októberben majd tudunk is róla szavazni. Köszönöm. Thank you very much, Chairman. Sarah Latford. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az ALDE frakciót illeti, mi ragaszkodunk a magas szintű adatvédelemhez a rendeletben, illetve világos, működőképes jogalkotással mivel itt egy közvetlenül megvalósítandó irányelvről van szó, ha nem biztosítjuk jogalkotóként azt, hogy a szövegezés, amelyben megállapodunk, magas minőségű és világos, amilyen tartalmat illeti, én nem fogok elnézést kérni azért, hogy szigorúan ragaszkodtam ehhez a szövegkezéshez. Én vagyok az árnyékjelentéstevője ennek a témának. Alvaró kollégánk sajnos balesetet szenvedett, ezért lettem én az árnyékjelentéstevő. Tehát én azóta is próbáltam mm, utána járni annak, hogy bizonyos megfogalmazások pontosan mit jelentenek. Mind a bizottsági szövegre vonatkozik, ez mind pedig a e, módosítókra, amelyek jelentéstevőtől és másoktól ér, e, érkeztek. Örülök annak, hogy az ALDE bizonyos javaslatait a jelentéstevő el tudta fogadni és egyetért azzal, hogy ez a dolgok tisztázását segíteni. Természetesen a csapatom belül nagyon fontos az jó együttműködés. Én személyesen úgy érzem, hogy egy kicsit máshogy lehetett volna kezelni ezt az egészet, de nem tudjuk megmásítani a dolgokat. Jannak azt szeretném mondani, hogy nem vagyok teljesen biztos abban, hogy konszenzust fogunk találni. A konszenzus a legkisebb közös nevezőt is jelenti, néha nem feltétlenül a legnagyobb közös nevezőt, és vannak olyan területek, ahol nem a legjobb eredményekre számíthatunk a szigorú szövegben, Fontos, hogy ebben megbízzanak mind a polgárok, mind pedig a vállalkozások, és hogy ne a jogászok legyenek a szöveg legnagyobb profitőrei, amit írunk. Biztosítanunk kell, még a prizmmel kapcsolatos um, felderítések előtt tudtuk már azt, hogy mi történik, És a polgároknak tartozunk azzal, hogyha bevezetjük azt az áradékról, amit Redding asszony és kollégái kivettek a szövegből. Nagyon sok munkát el kell még végezni. A parlament felelősségre vonhat bizonyos felderítési műveleteket, Hát ez részben az irányelvnek köszönhető, részben pedig politikai és diplomáciai munkának. Én hozzá szeretnék járulni a közös munkához, tudásom legjobbja szerint, legjobb tudásom szerint, hiszen fontos, hogy erre az anyagra később majd büszkék lehessünk, illetve hogy ez egy megvalósítható anyag legyen minden polgár számára. Köszönöm. Köszönöm. Ernst asszony az utolsó szójogán. Köszönöm szépen, három dolgot szeretnék kiemelni. Köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját, óriási feladatuk volt. Az elmúlt években dolgoztak ezen a témán, többször volt már vitára lehetőség, remélem, hogy a kompromisszumokról is egyeztetni tudunk. Hogyha nézzük a nagy elvárásokat, amelyeknek úgymond ki vagyunk téve, akkor azt várják tőlünk, hogy még ezen mandátum alatt dűlőre jussunk. Az idő szűkös, és nem tudunk mindent bepótolni, amit már megvitattunk az elmúlt évben, sürget az idő, ez tény, és sajnálatosnak tartom azt, hogy picit vonakodunk, húzódik a dolog, folytatjuk a vitákat, kell még további vitákat is folytatnunk, ugyanazokat a vitákat még egyszer kell folytatni folytatnunk, amelyeket már az év során lefolytattunk. Felelősséggel tartolunk, nem csak a minőség szempontjából, hanem olyan szempontból is, hogy bizonyos időn belül le kell zárni a munkát. A második pont, a csomagszerű megközelítés még nagy csatáknak lesz kitéve, de a legfőbb csatát még meg kell, hogy vívjuk, azt gondolom, úgy érzem, hogy a rendelettel, az alaprendelettel összhangban kellett ezt megvitatnunk. És a harmadik pont, ez egy kérés a részemről. Azt gondolom, hogy mivel egy nagyon speciális, nehéz témáról van szó, amelyről évek óta egyeztettünk, én szeretném azt, hogyha a Libében mint ahogy ez más szakbizottságomban is szokványos, legalább egy-két órát szálljunk arra, hogy magyarázzuk el kompromisszumok formájában, és azt, hogy miről is szól ez a szöveg tartalmát tekintve. Tehát ne csak kiskoron belül tegyük ezt meg, hanem próbáljuk ezt meg kifelé és kommunikálni, mi történt az elmúlt években, mi kerekedett ki mindebből. Én örülnék annak, hogy a széles körben megismerhetnék ezt a tartalmat, hiszen a parlament fog dönteni, és tudnia kellene a parlamentnek azt, hogy miről dönt. Ehhez pedig időre van szükség. Köszönöm Weidekhausen úr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 Itt ebben a nehéz helyzetben pont azt várják tőlünk a Prizem kapcsán is, hogy európaiakként tudjunk fellépni, illetve hogy az adatvédelmi csomag esély is mindenre, hogy ezt bebizonyítsuk. Én fontosnak tartom azt, hogy a 42-es cikkeit a bizottsági javaslatból még egyszer vegyük fel, illetve hogy térjünk ki az ezzel kapcsolatos pontokra. Köszönöm szépen, Van de Kamp úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy Albrecht úr és az árnyékentés tevők csapata nagyon keményen dolgoznak a kompromisszumos módosítóktól, Viszont szakbizottsági tagként, szokványos tagként egy kicsit türelmetlen kezdek lenni. Mikor látjuk már az eredményeket? Elhangzott az, hogy lesz majd a szakbizottságban októberben szavazás. Ez garantálja el Jean-Philipp azt, hogy akkorra várható majd a végtermék, hiszen a belső és szakbizottság tagjai folytatni szeretné a belső piac megvalósítását, és ehhez egy teljes körű megközelítésre van szükség. Lesznek hamarosan választások, ezek közelegnek, és hogyha tanács nem elég gyors, akkor majd csak a választások után kerekedhet ki a végtermék, ez pedig egy nagyon rossz kiinduló pont. Természetesen teljes mértékben értem azt, hogy egy ilyen típusú incidens, mint a Prism új munkával lát el bennünket, de hogyha ezekkel az incidensekkel közelítünk a következő választások felé, akkor ennek sose lesz vége, tehát mutassák már be a végterméket. És hollandul fogok legközelebb majd újból szólni. Romero asszony parancsoljon. Mikrofon nélkül beszél a felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. A német választásoknak is hatása lesz, de a tanástól a következőt szeretném kérdezni. A litván soros elnökség ma elmondta azt, hogy ők ezt csomagként szeretnék kezelni tehát az adatvédelmet az irányelben, a rendeletben is meg akarja tartani, tehát én abból indulok ki, hogy csomag lesz ebből. A tanácson belül azonban volt egy blokkoló folyamat, milyen problémák vannak még mindig nyitva, kérdezem én. Azért, mert hogy a közszektor is belekerül mindebbe. Sarah Latford barátnőm eh, is beszélt erről a témáról, Alvaro kolléga valóban kiállt a bonyolult téma mellett, bevetett mindent a maga részéről, de nem csak a rendeletről van szó, hanem a területen kívüliségről is. A bizottságnak világos elképzelései vannak, de azt gondolom, hogy itt jó úton járunk. Ami a prizmet illeti, itt a területen kívüliség problémája merül fel, még akkor is, ha van európai irányelv, nem biztosak az adataink. Tehát fontos, hogy az irányelv összekapcsolódik a rendelettel. A Patriot uh, Law is uh, ezzel összhangban került megjelenítésre, Lehet, amikor az adatok továbbításáról van szó, lehallgatásokra kerül sor, annélkül, hogy erre engedélyt adott volna ki bárki, és ez eh, parlamenti képviselőként problémát jelent számunkra. Tehát az Európai Parlamentnek megoldást kell találnia, a parlamentnek megoldást kell találnia, csak az adatvédelmi csomaggal ezt nem fogjuk tudni megoldani. Elnézést le vagyunk maradva, az idő kicsúszott már alólunk, de ezt a kérdést továbbra is napirenden tartjuk. Még nincs vége a folyamatnak, a nyári szünet után továbbra, folyta, továbbra is folytatjuk a munkát. Tudom, hogy nagyon fontos ügyről van szó. A bizottságnak egy percet fogok még adni, mielőtt visszaadom a szót a jelentéstevőknek. Csak egy percet próbálják meg ezt a percet tartani. Egy percet tudok csak adni. So just from the commission side... Ami a bizottságot illeti, üdvözöljük az Európai Parlament nagyon kemény munkáját. Reméljük, hogy ezt a csomagot sikerül mi hamarabb elfogadni, illetve üdvözöljük a csomagszerű megközelítést, illetve a parlament eltökéltségét is, mi szerint a mandátum végéig megállapodásra szeretnének jutni. A tanács szeretne -e valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy a miniszterem említette, ebben a szakbizottságban egy órával ezelőtt az adatvédelmi csomag prioritás marad a litván elnökség számára. Keményen fogunk dolgozni, és szeretnénk ezt a tévát továbbvinni a tanácsban. Minden erőfeszetes meg fogunk tenni. Bonyolult jogalkotási javaslatról van szó, és a csomagszerű megközelítést fenn fogjuk tartani. A rendeletre fogunk összpontosítani, illetve az irányelvele, de um, mind a két um, formát fontosnak tartjuk. López kollégan említette azt, hogy a tanácson belül nincsen döntés a javasolt uh, eszköz kiterjedését hatályt illetően, akkor ez probléma, és ami a gyakorlati következményeket illeti, erről is folyik még a vita, egyenlőre nincsen döntés, hogy mit vegyünk ki a hatály alól. We will be még egyszer elmondom, <clears throat> hogy ezt a fontos csomagot a nyári szünet után újraélesztjük, illetve folytatjuk a munkáját. De kérem, ne felejtsük, hogy Libe és a Deve közös ülése már negyed órával ezelőtt kezdetét kellett volna, hogy vegye kérem, tehát a jelentéstevők, hogy röviden beszéljenek. Köszönöm elnök úr, köszönöm a kollégáknak az észrevételeiket. Köszöntöm az árnyék, köszönöm az árnyék jelentéstevők felvetéseit, akik nagyon nagy részt vállaltak a munkából. Nagyon sok találkozót tartottunk. És valóban egy bizonyos ponton nagyon nehéz volt ezeket a találkozókat megszervezni. Voltak frakciók, akik arról panaszkodtak, hogy túl sok ülést tartottunk. Tehát az érintett kollégák és a kollégák és a titkárság számára is megvalósítható munkatervet kellett elfogadnunk. Szera, teljesen egyetértek azzal, hogy végezetül mindenkinek nem tudunk a szája íze szerint tenni. Ez egy olyan rendelet, amely számos, az élet számos területét érinti, és itt nem tudunk mindenkit kiszolgálni. Pragmatikusnak kell lenni, hogy a megfelelő megoldást megtaláljuk. A cél pedig az, hogy közös normát dolgozzunk ki, VIM. Úgy döntöttünk itt a parlamentben többé-kevésbé konszenzuálisan a 2011-es negyedik jelentéssel, hogy azonos normákat akarunk elfogadni, amelyek a 95-ös rendelet védelmi szintjére épül. Nos, azok a módi, módosítók, amelyeket benyújtottak, benyújtottatok, kedves kollégák, gyakran alába mennek a 95-ös védelmi szintjének, tehát kérem szépen ne felejtsék ezt el, ne feledkezzenek meg arról, hogy miben maradtunk, és biztosíthatok mindenkit arról, hogy a javaslataim messze menő, messze mutattak, de nem fogunk tudni minden kérdést megvitatni akkor, hogyha egy olyan rendeletet akarunk elfogadni, amelyet nem csak 51% támogat a tisztelt házban. Azt hiszem, hogy egy ilyen fontos kérdést nem lehet ilyen uh, kis többséggel elfogadni. Az állampolgárok azt várják tőlünk, hogy válvetve lépjünk fel, különösen a tanácssal való tárgyalásunk során is ez volna helyes megközelítés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogyha kéri, még röviden megadom a szót. Igen, csak röviden annyit mondanék, hogy köszönöm szépen mindenkinek, aki együttműködött a titkárságnak, a, a köszönöm a, a kemény munkát, amelyet végeztek. Köszönöm szépen. Köszönöm minnyájuknak köszönöm az együttműködést is, köszönöm a kooperációt. Nagyon fontos kérdésről van szó, de szorít bennünket az idő, éppen ezért most befejezzük a vitát. Új képviselők jönnek be, más képviselők mennek ki, kérem, hogy mindezt csendben tegyék meg. Köszönöm szépen kollégák az együttműködésüket, az utolsó napirendi pont taglalására térünk rá, és elnézést kérünk a fejlesztési szakbizottság tagjaitól, hogy megvárakoztattuk őket. okunk volt erre persze. Jelentősen elmaradtunk a napirendünktől. A két miniszter járt itt, sőt három miniszter járt itt elnézést kérünk, hogy késedelmesen kezdjük el ezt az ülést. A célunk az, hogy a bizottság közleményét megismerjük, melynek célja a fejlesztési segítség kihatásának elmélyítése. Rob Ratzenberg a DG Home-tól van itt, üdvözlöm. Igen, ott ül, Ratzenburg úr. És a DG Depco képviselője Ellen Burkád is itt van. Köszönjük szépen, hogy itt van. Miután ők megkapták a szót, Bern Hemingway úr az ION regionális irodájának regionális igazgatója kap szót, és utána pedig a tagok kapnak szót. De először is Korina Kredo asszony kap szót, aki a DEVE szakbizottság bevezető szórója kapja a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a bemutatót. Úgy gondolom, hogy ez az eszmecsere, ez a véleménycsere nagyon fontos. A második magas szintű nemzetközi migrációs dialógus előtt, melyet az ENSZ főhadiszállásán központjában tartanak meg 2013. októberében. A gazdasági instabilitás is arra kényszerít, hogy elgondolkozzunk. A gazdasági válság a biztonság hiányával, a munkanélküliség növekedésével jár, és jelentősen növelte a szegénységet, és az egész világon egyre nagyobb a a depriváció és egyre, egyre több a lázadás, a sztrájk. Olyan megoldás, megoldásokat kell találni, amelyek a tisztességes életet biztosítják. Európa szociális, gazdasági és demográfiai kihívásokkal áll szemben, a lakosságunk előregedik, és ebben az esetben a migráció nem az egyedüli válasz, de legalábbis a közös megoldás része kell, hogy legyen a legális és az ellenőrzött migráció mind a kiindulási ország, mind a célország számára nagy előnyökkel jár. A szegénység csökkentése, vagy a keresmények hazautalása fontos öm, szerepet játszanak például a kibocsátó országokban, de ugyanakkor biztosítani kell, hogy a bár a kivándorlók nem vesznek részt a származási országok növekedésében és a milleniumi fejlesztési célok elérésében, de visszautalt pénzekkel hozzájárulhatnak ehhez. A migráció tehát fontos szerepet játszik, de fontos, hogy koordináljuk a migráció pozitív hatását. Örülök, hogy az Európai Bizottság a kérdésben hasonlóan gondolkozik, mint mi, és külön örülök, hogy a nőkről, gyermekekről is külön szó esik a bizottsági dokumentumban, illetve hogy nyomatékkal síkra szállnak az emberkereskedelem ellen. Három fő kérdést szeretnék felvetni, amelyre a DEVE alapján koncentrálni szeretnénk. A bevándorlás mainstreamelése, a globális szegénység megváltozó mintázatának figyelembevétele, hiszen itt a segítségnyújtásnak um, a 2015-ös kereten belül is fontos szerep jut. Nagyon fontos, hogy mind az északon, mind a délon, déli féltekén ne egyiken se feledkezzünk meg a világ legszegényebb lakóiról. A migráció és a fejlesztés közötti kapcsolatot tehát nagyon komolyan kell látni a 2015 utáni menetrendben. Figyelembe kell venni a migrációs dinamikát, és a nemzetközi lakosság és demográfiai konferencián is figyelembe kell ezt venni, és látni kell, hogy, mi, hogy a migráció és a mobilitás milyen esélyeket kínál azáltal, hogy egy globális munkaerőpiac jön létre, melybe becsatolhatjuk becsatol, a fejlődő országokat is. Másodszorban a dél-déli migráció pozitív szempontjait szeretném kiemelni. Hiszen ez a dél-déli migráció jelentőségét gyakran nem értjük meg. Talán mert a migrációs adatok a déli országokból nem ennyire megbízhatóak. De becslések szerint az eredeti eh, dél, déli országokba irányló migráció 40%-a, 47%-a ilyen migráció. Mondok egy példát. A dél-déli keresmény hazautalások, eh, vagy pénzátutalások eh, még jelentősebbek, mint az északról délre való pénzátutalási áramlatok és így fontos szerepet játszanak a helyi gazdaságokban. Végezetül pedig a politika koherenciája a fejlesztési politikában. Biztosítani kell, hogy fejlesztési politikánkat ne aláaknázza, politikánk támogassa a többi szakpolitikát. Az Eurostat szerint az EU-ban 32 millió migráns van, és ez persze óriási migrációs nyomást gyakorol a déli és a keleti határainkra. Biztosítani kell, hogy minden um, migráns hozzájárulhasson um, a származási országok, illetve a célországok gazdasági növekedéséhez a magasan képzelt um, munkavállalók mobilitását támogatni kell, hogyha erre igény van, és az EU-n kívül szerzett szakképzettségek elismerésére is szükség van. Azt remélek, hogy ilyen módon tudjuk a legjobban a bevándorlókat támogatni, és olyan intézkedéseket lehet megragadni, amelyekkel az Európai Bizottság tervezetét is támogatni lehet, és ezen releváns intézkedéseket lehet tenni. Köszönöm. Bárám. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőinek adnám meg a szót először Rott Rosenborg úrnak köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a társelnöknek is, hogy számos olyan kérdésre rámutatott, amely bennünket is megihletett e, közlemény megszerkesztése során, mint tudják, május 21-én, három héttel ezelőtt fogadták el, a HOME és a DEFCO főigazgatóságok együtt készítették, és Pivaps és Malmström biztosak mutatták be. Két fő célja van. Először is az EU és a tagállamok számára szeretne egy álláspontot kialakítani. New Yorkban októberben egy magas szintű ülés lesz, és ezen egy hangon szeretnénk beszélni, és szeretnénk magunkat és a tagállami, tagállamainkat is képessé tenni erre. Ez az első célunk, ezért lát, látják ezt a szerkezetet, ugyanazt a szerkezetet követtük, mint a kerekasztalon, hiszen a kerekasztalon New Yorkban is ilyen sorrendben, ilyen szerkezetbe kerülnek terítékre ezek a kérdések. Ugyanakkor New Yorknál messzebbre tekintünk, megnézzük, hogy mit, mag, mit tehetünk magunk közép és hosszabb távon is, hogy jobban integráljuk a migrációs és fejlesztési célokat átfogóbb módon, mint ahogy arra ma képesek vagyunk. Nem látják majd a szövegben, de most elmondom a harmadik célunkat, ez egy titkolt, rejtett cél, hogy az EU tapasztalatát bemutathassuk, hiszen tap, büszkék vagyunk arra, amit a, arra tapasztalatra, amit az EU-ban összegyűjtöttünk. Négy pillérren áll ez a migrációs szakpolitika, migrációs és fejlesztés, és sok más országgal folytatott párbeszédnek köszönhetően gyűlt fel ez a tapasztalat a világ minden részén található országgal, és így véleményünk szerint mély megértést szereztünk a bevándorlás és a fejlődés összefüggéseiről. Tekintsünk csak vissza a 90-es évek végére. Ez vezérelte munkánkat a bizottságban, így már 15 éve ez vezérli a munkánkat. Tehát ez egy rejtett célja ennek a közleménynek. Általánosságban véve pedig úgy gondoljuk, hogy sikerült kialakítani ezt a Schengeni területet, ezt a, a szabad áramlásnak ezt a területét, erre is büszkék lehetünk, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat is nagyon szívesen megismertetjük más országokkal, hogy ők is felhasználhassák a célkitűzéseik során. Említettem az anyag szerkezetét, ez az négy eddigi kerekasztal szerkezetéhez igazolik. Az elsőt a fejlő fejlődő közösség kerekasztalának nevezhetjük. Elmondhatjuk ezzel kapcsolatban, hogy ha hogy a bevándorlást és a, a mobilitást ö, integrálnunk kell, tehát ezt erre pozitívumként kell tekinteni, amely bizonyos dolgokra képessé tesz bennünket nem csak a szakpolitikák korlátairól és céljáról kell beszélnünk, hanem képesnek kell lennünk ennél távolabbra tekinteni és megvizsgálni a dél-dél közötti migrációt, a fejlődő országok közötti mobilitást. A következő két dolog nem csak a rövid távú mobilitás, hanem az urbanizációt is meg kell vizsgálni, hogy az urbanizációra milyen hatással vannak a bevándorlási áramlások, és meg kell nézni, hogy a kényszerű bevándorlókat hogyan tudjuk integrálni. Az első kerekasztal fő üzenete, hogy a migrációt egy olyan tényezőnek kell tekinteni, ami képessé tesz bennünket a dolgok elérése. A második kerekasztal, az embercsempészet kérdése és egyéb csempészet kérdése ö, átfogó nemzetközi jogi ö, keret létezik már ebben a témában, amelyet elegendőnek tartunk. Ugyanakkor a közlemény kimondja, hogy még munkát igényel ezeknek a létező jogszabálynak a jobb alkalmazása és az és a migránsok emberi jogainak kikényszerítése EU és nemzetközi szinten is. A következő nem szükségszerűen az emberi jogok ratifikálásáról van szó, hanem azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy valóban hozzáférjenek a jogaik védelméhez a migránsok. A következő a harmadik kerekasztal a bevándorlási politikák tényleges alkalmazása, ez az úgynevezett GAN módszer, a migrációs kormányzás több oldalú megközelítésére van szükség, hangsúlyozzuk a jobb együttműködés szükségességét az ENSZ ügynökségeivel, és üdvözöljük a Nemzetközi Migrációs Szervezetet, amely az egyik fő szereplője ennek a területnek, és próbálunk proaktívak lenni és kérjük az együttműködést a főtitkárral és az ENSZ menekültügyi főbiztosságával és Sutherland, Peter Sutherland úrral. Végül a négyes kerekasztal a, a munkaerő mobilitása itt kérjük a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a létező korlátokat, és szüntessék meg azokat, amelyek nem igazoltak biztonsági szempontból, és szükségtelenül gátolják a gazdasági versenyképességet és a regionális integrációt. annak érdekében, hogy a migráció hozzájárulhasson a gazdasági integrációhoz, meg kell erősíteni a munkaerő migrációjának jogi kereteit, ezek vagy nem léteznek, vagy nagyon gyengék, tehát minden esetre ezen a területen még sok munka van. És itt is szükség van olyan területeken dolgozni, mint például a másik országban szerzett képzettség kölcsönös elismerése és hasonlók tehát ennyit szeretem volna a kerek, négy kerekasztalról mondani. Egy kicsit formális volt az előadásom, vannak más ö, témák is, de majd a kollégám ö, fog erről beszélni. Köszönöm, Rosenborg úr. Egész nap mindenkit arra kértem, hogy, hogy fogja rövidre magát, hiszen az időnk végéhez közelítünk, és még időt kell hagynunk a vitára is, és a kollégák is biztos akarnak majd kérdezni. Úgyhogy most DEFCO, a DEFCO főigazgatóság következik. Burgád asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Franciául folytatom. Nagyon nagyra értékeljük ennek az ülésnek a megszervezését. A Parlament Libe Bizottságában a migráció és a fejlődés témakörében, valamint a DEVE Bizottság részvételével. A bizottság örömmel látja, hogy a parlament szem előtt tartotta a bizottság irányvonalait. A migrációs és fejl fejlődésügyi kérdésekben ö, nem áll rendelkezésre elegendő alap, hogy a fejlődő országokból érkező migrációval megfelelőképpen foglalkozzunk. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy tegyünk további lépéseket, annak érdekében, hogy ki tudjuk aknázni a migrációban rejlő lehetőségeket. Ezért fontos pontosabban megcélozni azt, hogy a dél-dél közötti migrációnak milyen következményei lehetnek. Eddig a tevékenységünk főleg az Európa felé irányuló migráció célozta, ezt tehát ki kell terjeszteni. A társelnök asszony már említette, hogy a nemzetközi migránsok fele ö, alacsony és közepes jövedelmi országból származik, és jelentős százalékuk, az afrikai bevándorlók jelentős százaléka egy másik ö, ö, afrikai ország rezidense. Tehát a fejlődő országok maguk is célországai a bevándorlásnak. Ugyanakkor nincs átfogó rendszer, hogy ezt a migrációs mozgást megfelelőképpen kezelni tudjuk. A munkaerő vándorlását is konkrétan és általában magát a migrációt. Minden pénzügyi átutalás 20-30%-a fejlődő országok között történik, és eddig nem nagyon foglalkoztunk ezzel a témával. A migrációval és a fejlődéssel kapcsolatos vita talán túlságosan a migráció gazdasági oldalára koncentrál, anélkül, hogy kellőképpen foglalkozna a migráció és a szociális és környezeti hatások összefüggésével. Ezekkel nem igazán foglalkoztunk, tehát az éghajlatváltozás, az urbanizáció, és a migráció közötti kérdés, valamint a, a menekültek kérdésével. Ezért eh, javasoljuk, hogy eh, sokkal szélesebb kör és ambiciózusabb megközelítést tegyünk magunkévá, és ne csak a magas szintű párbeszéd célkitűzéseit vegyük figyelembe, hanem valóban részletesebben foglalkozunk ezzel a kérdéssel a változásért menetrend és a gám, mint pillér is szoba kerül e tekintetben. Ezek az úgynevezett szakpolitikai keretek te, teljes mértékben kiegészítik egymást. És elismerik a migrációt és a fejlődés kérdését prioritásként. Ez maximalizálja az Európa felé irányuló migráció kihasználhatóságát. Meg kell említeni például a közlekedési költségek csökkenthetőségét, ami többször előkerül. Korábban már említettük, a széles körű megközelítés célunk, hogy képesé tegyük magunkat arra, hogy a pozitív és a negatív hatásokat is teljes mértékben figyelembe tudjuk venni, amelyek a migrációval járnak. Ezek különböző formában nyilvánulhatnak meg, mint gazdasági, társadalmi és környezeti téren is. Olyan országokban, amelyek származási és célországok is, és alacsony és közepes jövedelmi országok is lehetnek. Teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy a migrációt ö, lehetőségnek és kihívásnak is kell tekinteni a fejlődés szempontjából. Megfelelő földrajzi eszközöket igénybe kell venni, amikor ez lehetséges. Nem azt jelenti ez, hogy a migráció önmagában ö, egy fókusz lehet, hiszen három ország szint is van, hanem itt régiókban kell gondolkodni. Fontos, hogy a partnerországok is ezt a migrációs dimenziót magukévá tegyék, és megfelelő értékén kezeljék ezt. Tovább segíteni fogjuk a partnerországokat ennek érdekében. Szeretnénk elérni, hogy, illetve a bizottság továbbra is támogatni kívánja a migrációs kormányzást, amely kiterjed a migráció minden területére, a munkaerő vándorlásától a határok kezelésig. Még egy percet kérnék. Köszönöm szépen, mert amikor látom, hogy lengedezik a kalapácsa, elnök úr, köszönöm szépen végül, tehát elismerjük, hogy hát ambiciózusak ezek a kötelezettségvállalások, és hogy ezeket meg tudjuk valósítani, politikai akaratra van szükség. Természetesen fontos a pénzügyi átutalások megkönnyítése, fontos a partnerországok támogatása a migrációs kormányzásban, ezért szeretnénk az európai tapasztalatokat megosztani, és, és ezért vannak fejl fejlesztési programjaink. És szeretnénk túllépni a pusztán humanitárius megközelítésen. és szeretnénk elősegíteni, hogy a menekültek saját maguk is hozzájárulhassanak a saját fejlődésükhöz figyelembe kell venni az éghajlati kérdéseket és a környezetszennyezési kérdéseket. A bizottság munkaanyaga foglalkozik mindezekkel a témákkal. Jó, akkor most abba hagyom. Köszönöm szépen, befejeztem. Túlléptük a tolmácsok idejét. Köszönjük szépen, hogy plusz időt eh, bocsátanak rendelkezésünkre. 8 percet szántunk a bizottságra, itt van még Hemingway úr, akkor ön befejezte a mondandóját, ugye? Hemingway úr, parancsoljon önni a szó. Elnézést szeretnék kérni, hogy ilyen nyomás alatt vagyunk, és a tolmácsok úgy látom azt jelezték, hogy még maradnak néhány percig. Elnézést, hogy ezeken a pontokon ilyen gyorsan kell végigmennünk. Globális eh, szervezetként aktív szerepet játszunk a magas szintű párbeszéd előkészítésében, és ami az ENSZ közgyűlését illeti, illetve 150 tagországon, az ENSZ eh, legfőbb szerve áprilisban 2012-ben eh, azt kérte, hogy a globális bevándorló csoportnak fogalmazzon meg ajánlásokat a bevándorlással kapcsolatban a 2013-as magas szintű párbeszédhez. És szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel a magas szintű párbeszédhez. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, amelyet a kommunikéjében megfogalmazott, és a bevándorlások hatásának optimalizására. Magas szintű párbeszédhez eh, egy eh, pozíciós anyagot készítettünk. A pozitív végkimenetel nem garantált. A bevándorlás nem helyettesítheti a fejlesztési segítségnyújtást, eh, de nem tehető felelőssé a fejlesztési politikákért. Ami a bevándorlás helyét illeti a globális vitában, azt a kihívást jelenti, hogy mindenféle szinten erősíteni kell a bevándorlási kormányzást annak érdekében, hogy a diverzitást, a szociális kohéziót, a humanitárius válságokat, illetve egyéb problémákat kezelni tudjuk. Mint említettem, a globális bevándorlási csoporttal szorosan működünk együtt, és fontosnak tartjuk azt, hogy mi és ezbeli partnereink javítsuk a koordinációt, illetve hogy mandátumot kapjunk a magas szintű párbeszédhez, illetve támogatjuk a globális bevándorlási fórumot, svéd elnökség alatt áll ez a szervezet. Végezetül pedig a 2013-as magas szintű párbeszéd jelentős alkalom a bevándorlási kormányzás erősítésére. Nagyon fontos, hogy a vita közepén a bevándorlók maradjanak. A következő kulcsfontosságú elemeket javasoljuk egy átfogó agendához azért, hogy mindenki számára az előnyöket megteremtsük. Illetve, hogy a negatív hatásokat csökkentsük. Hat pontra teszünk javaslatot a közvéleményben a pozitív fogadtatás a bevándorlók iránt. Ezt nem említi meg a kommuniké, de azt gondolom, hogy ez szintén nagyon fontos. Fontos ezt pozitív szempontból megvizsgálni jobb tervezés a következő. emberi jogok védelme. Itt az ideges bevándorlók alapvető jogairól is szó van. Válsághelyzetekben a válságkezelés, a líbiai válságból sokat tanultunk, illetve Mali nagyon jó példája annak, hogy mi történhet tudás alapú politika kialakítása a bevándorlásról, illetve a kohézia erősítése. Köszönöm. Köszönöm Hemingway úr, Keller asszony, minden bizonyal van egy kérdése, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy sokszor, sokkal többször kéne beszélnünk a két terület egymásra hatásáról. Kutatásra van szükség az égkarati célból történő bevándorlásnál, hiszen nem csak az érintett országok profitálnak ebből, hanem az egyének is. És jó lenne beszélni a menedékjogot kérők helyzetéről, akik tengeri térségekben találhatóak. Köszönöm szépen, Keller asszony. Ezzel lezárom az ülést, köszönöm a rövid kérdést. Ha nincs további megjegyzést, akkor ezzel lezárom az ülést. Köszönöm, Rosenberg úr. Köszönjük Burgád asszony előadását, Hemingway úr bemutatását, illetve Kretú asszony előadását. Ő képviselte a Deveszak Bizottságot. Folytatjuk a munkát kilenckor holnap. Köszönöm a tolmácsok munkáját.